I think uh, we will start the... Kedves kollégák, azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. Tájékoztatom önöket arról, hogy ezt az ülést a weben is közvetítik, tehát mindenki mosolyogjon. Mai vendégünk Johannes Hahn biztos úr, akinek azonnal megadom a szót, de ezelőtt még röviden három dologról tájékoztatom Önöket. Először is a napirendünkről. A 11-es napirendi pont, amely a Rudi Krace jelentés, nem kerül ma megtárgyalásra, mert visszavonta Rudi Krace asszony. Júniusi szakbizottsági ülésünkön, június 3-án fogjuk majd megtárgyalni. Ha ezzel egyetértenek, és más változtatás napirenden nincs, akkor a rend tervezetet azt hiszem elfogadottnak tekinthetem. Második közlendőm az előző ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Március 17-18-án volt az ülés. A jegyzőkönyv elolvasható, illetve meg is kapták önök. És ha nincs az ülés végéig senkinek ellenvetése ezzel kapcsolatban, akkor azt is elfogadatnak tekintjük. Harmadik mondani valón pedig egy közlemény. Emlékeznek talán, hogy döntést hoztunk még szeptemberben arról, hogy delegációt küldünk majd a Párizsi régióba, és április 28-29-30-án fog megvalósulni ez az utazás. Tizen utazhatnak a bizottságunkból Franciaországba, négyen közülük franciák, és ennek a látogatásnak az a célja, hogy helyben megvizsgáljuk, hogy az általunk elfogadott politikai döntések hogyan valósulnak meg a francia városokban. Ezek után rátérek a négyes napi rendi pontra, amely Hán biztos úrral folytatandó eszmecserénk pontja, és azonnal át is adom neki a szót, és kérem őt, hogy tájékoztasson minket mindarról, amit úgy gondol, hogy fontos számunkra és a kohéziós politikával kapcsolatos az öné a szó. Köszönöm, Danuta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, hogy most először ilyen keretek között is leülhettem önökkel eszmét cserélni. Azt hiszem, hogy ez, ezt a mai első alkalmat még sok hasonló fogja követni. És mivel most éppen a programozási periódus közepén vagyunk, várhatóan két millió kis projekt fog megvalósulni a projektidőszak végéig. Két millió projekt fogja igazolni azt, hogy Európa van, létezik és látható a polgárok számára közvetlen módon. Ebből is látható, hogy a regionális politika, a kohéziós politika nagyon fontosan hozzájárulhat Európáról alkotott pozitív kép kialakításához és az Európa csúcsok kiegészítéseképpen napi tapasztalatot adhat, és a polgároknak bemutathatja, hogy Európa nem csak takarékoskodik, elvonja a pénzt, hanem különösen a régiókért felelősnek érzi magát, és perspektívákat kíván felvázolni a régiókban lakó polgárok számára nagyon konkrét eszközökkel. A meghallgatáson elmondtam már, hogy nincs alternatívája a regionális politikának, és ha mégis lenne, akkor az csak egy még jobb regionális politika lehet, egy még aktívabb regionális politika. Tehát ki kell használnunk a 2010-es évet is. Ez azért fontos év, mert a következő programok tervezési éve, és a 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából is. Most fogjuk lefektetni azokat az alapokat, egyelőre még csak viták formájában, aztán a költségvetés megalkotásával, a költségvetés revíziójával, amelyekre épülhetnek ezek a programok. Az első összefoglaló jelentés a 2000, 2006-os időszakról ugye már olvasható régen, és most azt kell megmutatnunk, hogy 2013-ig és azon túl pedig megfogható változások történtek, ideértve 1,3 millió új munkahely megteremtését, illetve azt, hogy 20,5 millió polgárról több polgárnak van most már szennyvíz bekötöttsége, mint az előző időszakban, és ez nagy része ezeknek az európai projekteknek köszönhető. Tehát jó úton járunk, de ezzel együtt nyilvánvalóan vannak nagyon gyenge pontja is a kohéziós politikának, amelyeket javítani kell. A növekedés, a foglalkoztatás, a, a jelszavaink, és meg akarjuk háromszorozni a kutatási és fejlesztési alapokat az előző fejlesztési időszakhoz képest. És jóval erőteljesebb hangsúlyt kívánunk ten, helyezni az ex ante elemzésekre, de az ex post értékelésekre is, tehát a projektek előtt és után. Most néhány legfrissebb fejleményről szeretném Önöket tájékoztatni önöket, és kihasználni a mai alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy például éppen a húsvéti héten, tehát néhány hónappal ezelőtt született meg az első stratégiai jelentés, amely a, az eredményorientált kohéziós politikáról szól, és amelyben mind a 27 tagállam programot egyenként stratégiailag értékelnek a szerzők, az eddigi közös erőfeszítések végrehajtásának hatékonysága szempontjából. Hogy hogyan működött a közös menedzsment a tagállami és európai szintek között. Ez ugye egy közös felelősség is, és köszönöm e helyütt is a tagállamok fontos hozzájárulásait a sikerhez. Jó alapjaink vannak, az együttműködésnek megvannak az alapjai, és reméljük, hogy ezek megmaradnak és erősödnek a jövőben is, a következő programok során is. Tehát a tagállamok magukénak érzik a regionális politikát. Nyilvánvalóan arra is törekszünk, hogy több legyen a transzparencia, az átláthatóság, az elszámoltathatóság a e projektek kapcsán. Mit lehetett a tanulmány után következtetésként levonni a jövőre. Nos, azt, hogy a tagállamok jelentős előrelépéseket tettek, mind a programok végrehajtása, mind a projektek kiválasztása, mind pedig azok finanszírozása terén. Jelenleg az a helyzet, hogy 93 milliárd eurót sikerült már átutalni a projektekre, ez átlagban a teljes összegek 27%-a. A gazdasági pénzügyi válság tükrében nyilvánvaló, hogy a társfinanszírozás a tagállamok és a tagállami szervezetek részéről egyre nehezebbé válik. És hát nem nagyon javul az előző programozási időszakhoz képest a társfinanszírozási képesség. De 14 tagállamból már jelzést kaptunk, hogy abból a 350 ezer munkahelyből, 350 ezer munkahelyet teremtettek eddig, kizárólag a mi projektjeink révén a programozási időszakban. De mondtam, hogy a hiányosságok ö, megszüntetése a fő feladatunk, és új hangsúlyok elhelyezése. Nos, ezen a területen az energiaügyi projekteket és a szélessávú projekteket kell megneveznem, illetve számos környezeti és kapacitásbővítési közigazgatási projektet. Az utolsó mondani valóm pedig az, hogy a projektek késedelmének korán sem mindig pénzügyi háttere van. Nagyon sok okból elakadhat egy projekt. Például amiatt is, ez a környezeti ágazatban különösen igaz, hogy egyes tagállamok még nem ültették át az EU joganyagát a nemzeti joganyagba, és így hiányzik az az alap, amelyiken végre lehetne hajtani a programot. Tehát különösen nagy projektek esetében ez is fontos aspektus, hogy meglegyen az adott tagállamban a teljes körű átültetés. És innen is azt szeretném kérni önöktől, hogy nemzeti fórumaikon, ahol előfordulnak, ezt az üzenetet adják tovább a felelősöknek. Van továbbá némi aszimetria az egyes tagállamok között a projektek kiválasztási hatékonysága tekintetében. Másfelől azonban, és ezt is alá szeretném húzni, ez a stratégia jelentés arra is rámutat, és ez ugyebár csak egy pillanatfelvétel, hogy a nemzeti jelentés tevési rendszerben mutatkozó politikai vagy egyéb típusú zavarok, illetve a hitelezési struktúrák bonyodalmai ö, részben arra is visszavezethetők, hogy egyes tagállamok, például tavaly június és december közötti céldátumokat jelöltek meg, vagyis hát megvalósíthatatlan idő terveket dolgoztak ki, és így nyilvánvaló, hogy az abszorpciója a projekteknek azok befogadása késedelmet szenved, hogyha eleve irreális a célkitűzés. De ezen a területen is történt javulás, már az idén évelején tapasztaljuk, hogy elkezdődött a programok tervezése. Fontos az, hogy a tagállamok annak is tudatában legyenek, hogy az ő felelősségük a projektek végrehajtásának követése is, illetve annak a megszervezése, hogy egy projekt eredményei később is hasznosuljanak, ne önmagukban álljanak ott, ne csak arra használják fel a kohéziós politikát a tagállamok, hogy pénzt spóroljanak meg, hanem olyan projekteket fejlesztenek a mi segítségünkkel, amelyek beágyazódnak a tagállami pro- projektekbe, szükségszerűségekbe és hosszú távon hasznot hajtanak. Mert ez az igazi megtakarítás nem az, hogyha bizonyos pénzeket az EU fizet a helyi vagy a központi kormányzat helyett. Tehát a legnagyobb megtakarítás az, hogyha a projektek fenntarthatóak, hosszú távon működnek. A jövőre vonatkozóan nagyon fontos, hogy a társfinanszírozási készségét a tagállamoknak mint elvet megtartsuk, ugyanakkor segítsük őket, mert a regionál politikába való befektetés a fellendülés egyik legfontosabb pillére lehet, ugyanakkor ez egy hosszú távú beruházás. Ami az Európa 2020 programot illeti, és ennek kohéziós politikai fejezetét, mi lépést kívánunk tartani a megfogalmazott fő célkitűzésekkel. Az tanulmány által kimutatott eredmények megmutatják, hogy a fenntartható fejlődés, a fenntartható foglalkoztatás szempontjából milyen fontos a kohéziós politika, és miért szükséges az, hogy a kohéziós politikát az Európa 2020 szolgálatába állítsuk. ha intelligens, zöld és integratív fejlődésről beszélünk, akkor ennek megvalósulásához átfogó ö, és hatékony mobilizációjára van szükség a pénzeknek. A kohéziós politika megadja ezt a ágazatokon átnyúló keretet, amelyben ez lehetséges, ugyanakkor a tagállamoknak továbbra is felelőssége, hogy a, a az ország specifikus aspektusoknak teret engedjenek. Az a regionális politika, amelyben mi gondolkodunk, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, garantálja, hogy a régiókban úgy történjenek a beruházások, és a beruházás szót hangsúlyozom itt, tehát nem szponzorálásról van szó, költségvállalásról, tanácsadásról, hanem beruházásról, amely beruházás ö, hozammal rendelkezik, valamilyen hozamot hoz. Ezt most nem kizárólag pénzügyi értelemben gondolom. Tehát valamilyen értéket teremt, a régió fejlődéséhez megfoghatóan hozzájárul. Fenntartható gazdasági fejlődést generál, és az emberek életminőségének javulásához is hozzájárul. Sokszor elmondtam már, hogy egyfelől arra van szükség, hogy jobban koncentráljunk ö, a egyes prioritásokra, tehát kevesebb prioritásunk legyen, másfelől azonban a leghető legnagyobb rugalmassággal járjunk el ö, a 217 régióban megvalósuló projektek kezelése során. A 2007-2013-as időszakban, tervezési időszakban 230 milliárd eurót költöttünk el a Lisszaboni stratégia keretében kifejezetten. Ebből 86 milliárd fordítódott kutatásra, 48 milliárd a klímaváltozás elleni harcra, ideértve a közlekedés zöldítését és az energiágazat zöldítését. De, és ezt még egyszer hangsúlyozni szeretném, azon kell lennünk, hogy a lehető legnagyobb rugalmasság valósuljon meg a végrehajtás során. És építsünk a helyben jelenlevő erőkre, a regionális erőkre, de a regionál, régiók gyengeségeivel is tisztában legyünk. A USP a, a, azt jelenti ez a rövidítés, hogy helyben van olyan kapacitás, amelyből konkrétan gazdasági súlypontok vezethetők le ha most az EU 2020-as stratégiáról beszélünk, és kérem Önöket, hogy ezt mondják el majd körzeteikben is, ha otthon találkoznak választóikkal, kollégáikkal. Ha, az, ha európai célokat fogalmazunk meg, akkor ezek globális célok, átlagos értékeket fogalmaznak meg. Egy tudományminiszter mondta egyszer, hogy a 3%-os kutatási kiadás azt jelenti, hogy egyes országok jóval többet fognak ennél kiadni, és mások pedig jóval kevesebbet. Tehát nem a számok számítanak ilyen értelemben, hanem az, hogy a közös célokat lebontsuk ambiciózus helyi célokra, nemzeti célokra, amelyek nagyon is eltérhetnek az átlagtól, még hogyha az átlag számítás részét képezik ők is. Ebből pedig az következik, hogy, és ezt kellett volna a Lisszaboni stratégia során is megvalósítani, hogy az európai célokat ambiciózus nemzeti célokra bontsuk le, valóban nemzetiek legyenek ezek a célok. Mert ha olyan célokat tűzön ki, amelyeket egyrészt részben már elértünk, vagy, vagy olyanokat, amelyek illuzórikusak, akkor azokból a projektekből, még ha meg is valósulnak, nem lesz hosszú távú növekedés. Olyan célokat kell megjelölni, amelyek európaiak és nemzetiek is, és akkor sokkal nagyobb lesz a hatékonyság. Ezt szeretnénk a 2020-as stratégiában megvalósítani. Nem csak a válságot kell most kezelnünk és a strukturális problémákat megoldani, tűzoltásszerűen, hanem hosszú távú gondolkodással kell új alapokat teremteni, új európai életmodellt teremteni. Október végén, november elején lesz az ötödik kohéziós jelentés megjelenésének ideje, amelyről már most sok vitát folytatunk, és nyitottak vagyunk önök felé is a vitában. Az önök impulzusai felé, és a bizottsági 2020-as stratégiának és az ezévi munkaprogramunknak is fontos részét képezi majd a kohéziós jelentésben leszökezettek egész. ez nem csak az én szaktárcámnak, hanem az egész kollégiumnak a feladata lesz, hogy ezt a jelentést figyelembe vegyék. Konkrétan várhatóan a nyáron, júliusban talán, vagy a nyári szünet után két közleményt fogunk kiadni az innovációról és a fenntarthatóságról, amelyeket azonban nem egymagam, hanem más biztosokkal közösen fogunk megfogalmazni ezáltal is mutatva azt, hogy mi az integrált megközelítés hívei vagyunk. Utolsó megjegyzésem a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatos. A kohéziós politika kapcsán egyre nőnek és súlyosbodnak a feladataink, gondjaink. Hübner asszony pontosan tudja, hogy miről beszélek is. Itt amint hivatalba léptem, egyből hatalmas listákat kaptam, kívánság listákat, hogy ki mit szeretne finanszíroztatni. Én azonban meg vagyok arról győződve, hogy az integratív kohéziós politika nem így működik, hanem úgy, hogy megfelelő összegeket kell biztosítani a nagyon átgondolt projektekre még hogyha a kohéziós politika összességében nem egy óriási pénzt képvisel, mégis azért ez egy jelentős összeg, ha a helyi szintről nézzük azt, és akkor bizony már nagyon számít, hogy mennyire hatékony a pénz elköltése. A parlamenti és a frakciókon belüli vitákban kérem önök is legyenek azon, hogy az ágazati politikák erőteljesebb integrációját sikerüljön megvalósítani a kohéziós politikában, a regionálpolitikában, hogy a költségvetés ö, cincálásának elejét vegyük. Nyilvánvalóan, és ez a mi dolgunk, új finanszírozási modellekre is szükség van, amelyek másképp és jobban hatnak, amelyek kulturális vonatkozással is rendelkeznek, ugyanis ha a beruházási szándékról beszélünk, és annak megtérüléséről, erre ugye többször utaltam itt a szövegemben, akkor a megtérülés szempontjából nem csak a visszafizetés számít, meg az auditing, hanem az egész globális kulturális gazdasági hatása egy adott projektnek, és ha egy projekt sikeres, akkor az egy önreklám is egyúttal, és többszörözi a hatást, ezért csökkenteni kell a hiba arányt, a hiba kvótát ebből a célból. A piaci főigazgatóság és a regió főigazgatóság a közbeszerzésekről és az állami támogatásokról ö, munkacsoportokat hozott létre ezek témák megvitatására. Tény, hogy a szabályozók, a nemzeti szabályozókra konkrét hatása a bizottságnak nincs, de mégis igyekszünk megvizsgálni azt, hogy az egyes országokban mi kellene még ahhoz, hogy tisztességesebb, igazságosabb, átláthatóbb legyen konkrétan a projektek kiírása, és persze azok, ha már elnyerte őket valaki, megvalósítása. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani, most pedig hát örömmel nézek a vita elébe. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a vitát. Az a szokásunk, hogy először a koordinátorok szoktak kérdezni, de most nem látom a koordinátorok jelentkezését. Lambert van Nistelrooy, tessék. Tisztelt biztos úr! Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt köszönöm a tájékoztatást. Nagyon pozitív hangnemben szólt ön a meghallgatása után nagyon pozitívak voltak az információk, de néhány kérdést szeretnék feltenni mindenek előtt. A félidős pénzügyi felülvizsgálatban miként fog ön részt venni. Barózó úr közvetlen környezete végzi majd el ezt a felülvizsgálatot, vagy ön is részt vesz ebben? Biztos, hogy A kohéziós jelentést is nagyon szeretném majd megismerni, és ennek alapján megítélni, hogy milyen munkát végeztek el. Másfelől beszélt ön a makro régiókról, és a fel a meghallgatáson is szóba került ez. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a kritériumokról. Milyen kritériumok alapján fog kialakulni ez az új jelenség Európában? És rákérdeznék a Dunamenti régióra és Az év második felében delegációt küldünk erre a vidékre, úgyhogy érdekelne, hogy mi a helyzet ezzel a projekttel, de többi kollégának is szeretném megadni a szót. Elnök, köszönöm, Kontenza Rodriguez. Köszönöm, elnök, köszönöm. Fragen, die ich Biztos úr, három kérdést szeretnék föltenni a költségekkel kapcsolatban. Sokat vitatkoztunk arról, hogy érdemese az építőiparba beruházni kohéziós pénzekkel. Meg tudna erősíteni azt, hogy a tagállamok jól használták föl ezeket a pénzeket, vagy pedig valóban csak arról van szó, mint ahogy a kritikusok mondják, hogy csak nagyot markoltak, de nem valósítottak meg korán sem annyi mindent is olyan jól, mint szerették volna. Aztán arról is vitatkoztunk itt a parlamentben, hogy az N plusz 2, N plusz 3 évben mi legyen az el nem költött pénzekkel szerintem és rokunk szerint ezeket a pénzeket nem szabadna a tagállamoknál meghagyni, hanem új strukturális projektekre kéne újra felhasználni. Ön szerint van-e a tanácsnál, most itt a kelet, balti tengeri, meg a Duna stratégiáról is beszélek, van-e a tanácsban hajlandóság arra, hogy esetleg ezen új projektek számára megmaradt pénzekből elkülönítsem? A harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, szeretném öntől tudni, hogy vannak-e arra vonatkozó adatai, hogy a strukturális politika intézkedései ö, révén sikerült enyhíteni a válságot. Fizettünk-e ilyen címszó alatt ki pénzeket, és ha igen, akkor ezzel milyen hatást értünk el? Mi ezeknek a nagyságrendje? A strukturális politika az egyes tagállamokban hozzájárult tehát a válság enyhítéséhez. Talán még egy kérdést fogadunk, Román Romanescu, és aztán megkérem a biztos urat, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy felismerte, hogy mennyire fontos a nemzeti és helyi hatóságok bevonása Szeretném, hogyha ugyanilyen nyitottság szellemében állna hozzá azokhoz a problémákhoz, amelyek e hatóságok életében előfordulnak. Szeretném felhívni a figyelmet az Erasm programra, a regionális és helyi képviselők számára fontos ez. Én hangsúlyoztam, hogy a helyi és regionális képviselők szemére folytatni kell ezt az Erasmus programot. Szeretnék rákérdezni, hogy miért hozták ezt a döntést a pilotprojekttel kapcsolatban, illetve több részletet kérnék a megvalósítási, megvalósíthatósági tanulmány eredményeit illetően, amit a bizottság készítetett. Még egy kérdésem lenne a költségvetési időszakra vonatkozóan, illetve felülvizsgálatra vonatkozóan a tavalyi dokumentumokat ismerem. A bizottság tett javaslatokat az eszközök elosztására, illetve a kettős székítőzés megszüntetésére, illetve arra, hogy a csatlakozás után csak egy bizonyos időszakig járnának ezek a támogatások. Ez nem, vagy csak nehezen elfogadható az új tagállamok számára. Szeretném tudni, biztos úr, hogy mi a véleménye erről, és mikor várható a költségvetési felülvizsgálatról egy új dokumentum, új javaslat, illetve a kohéziós politikának mi lesz a helye ebben a költségvetési tervezetben. Köszönöm. Thank you. So we would Köszönöm. Akkor megkérjük a biztos urat, hogy a három kérdéscsoportra legyen kedves válaszolni. Köszönöm a kérdéseket. Összefoglalóan szeretnék válaszolni a pénzügyi költségvetési kérdésekre. A harmadik, negyedik évben, a nyári szünet után, még ez nincs véglegesen eldöntve, lesz ez a midterm review, Egyelőre csak annyit tudok erről mondani, hogy különösen a regionális politika ö, ö, komoly szerepet játszik a vitákban, és hát állandóan szó van rólunk. Ami a makrorégiókra vonatkozó kérdést illeti, Összefoglalnám még egyszer. Marketing technológiai szempontból lehet, hogy ö, nem ö, szimpatikus, és nem mindenkinek vicces a három ó fogalma, Minden esetre le kell fogalmaznom, fog, szögeznem, hogy a régiókban a regionál projektek, regionális projektek, a szomszédsági támogatásból működő projektek, és most már ide veszem a Duna projektet is, ezek, ezek viszonylag sok pénzzel operálnak, és nyilván mindenkinek ötletei vannak, ötletelés folyik folyamatosan arról, hogy hogyan lehetne pénzeket lenyúlni még. De ez nem elég. A végrehajthatóság, a megvalósíthatóság a fő szempont, és azon, a, azon projektek, amelyek mindenképpen több ország, több régió közös együttműködését igénylik, azok függetlenül milyen címszó alatt futnak, hasznosak és befogadhatók konkrétan. Mondjuk, ha a Duna stratégia keretében víztisztítót akar valaki építeni, és ugye az 1800-as és 1700-as kilométer kő között valósul meg a víztározó, és csak azért hosszú csövet építenek, hogy a másik országból is jön szennyvíz bele, akkor az nem értelmes. Autópályaépítésnél is. Önmagában az még nem örvendetes, hogy két ország együttműködik, de úgy épít autópályát, hogy amikor az egyik elkészül az autópályával a határig, a másik ország még nem tartott, hogy ott folytatása lenne annak. Tehát csak olyan projekteket szabad finanszírozni, amelyek a pénzek révén egyszerre koherens módon valósulnak meg, hogyha több ország viszi őket. És így aztán persze hozzáadott értéket képviselnek valóban. Tehát aki csak azt mondja, hogy pénzt szeretnék, annak mindig azt szoktam mondani, hogy ö, csak annyit kölcsön, amennyi amúgy is van a zsebében. A Duna projekt kapcsán, ugye most több konferencián voltam én is, Bécsben, Pozsonyban, májusban Bulgáriában lesz a negyedik, és később Romániában az ötödik Duna konferencia, és utána már látjuk majd, hogy következő év február március a környékén, hogy, hogy melyek nagyjából azok az irányok, amelyekbe a Duna stratégia el akar indulni. 70 ö, nagy projekt gondolata fogalmazódik meg majd addigra, és majd a magyar elnökség összegzi ezeket. De annyit most is el tudok mondani például, hogy egy-két hete voltam ugye a régiók bizottsága tanácskozásán, ahol elhangzott, hogy a makrorégiókra is érvényes a szubszidiaritás elve. Magyarul az, hogy először mindenki tegye meg, amit megtehet, és ha garantáltan, igazoltan akadályokba ütközik, akkor lehet elkezdeni gondolkodni a kohéziós pénzeken. Tehát az nem elég, hogy most régiók összeállnak makrorégióvá, ettől még nem valósul meg ez a szempont, ettől még nem lesz a makrorégiónak önálló stratégiája. Akkor beszélhetünk valóban makroszintű stratégiáról, hogyha a projektek integráltan születnek meg, és nem adhok módon próbálnak új kereteket keresni projektekhez. Ezek új dolgok, az N plusz 1, tehát erről még keveset tudok pénzügyileg mondani. Ami az N plusz 1, N plusz 2-t illeti, gondolkodunk azon, hogy esetleg az N plusz 3-at is kitaláljuk. Egyelőre még nem tartunk ott. Itt már egyes képviselők testbeszédéből is látom, hogy hogy vélekednek erről. Egyelőre a régi szabályok érvényesek, gondolkodni másról is lehet, és szoktunk, de ez még gyerekcipőben jár. Ami a, az előzetes kifizetéseket illeti, itt 29 milliárd eurónyi előzetes kifizetés volt eddig, ehhez 2,6 milliárd járul még hozzá, és 775 millió a kohéziós alapokból még idén öt ország kapcsán. Tehát a, az előzetes kifizetések rendszere működik, bevezettük, és úgy tűnik, hogy van értelme. Ami az Erasmus-t illeti, erről még bőven fogunk vitázni egymással. Tény az sajnos, hogy amikor a parlament előjött új igényével, akkor már el volt kötve a költségvetés. Ugyanakkor abban egyetértünk, hogy az Erasmus projekt nagyon sikeres és érdemes a megerősítésre, hiszen kiegészíti a lokális regionális politikát számos módon. Tehát a gondolattal egyetértünk, csak a konkrét költségvetés növelés mikéntjében nincs egyetértés. Az EU 2020-as stratégia miatt most a regionális politika is előkelő helyre ugrott előre. Úgy tűnik, hogy az iránta való érzékenység jelentősen nőtt. Ezt érzem, és nem csak az önök körében, amit köszönök, hanem a saját cégemnél is. Elnök. Köszönöm szépen, biztos úr, a magyarázatot. Engem azért mégiscsak meglepett az a különbség, amit ön leírt a programok kidolgozásáról, illetve a válság utáni helyzetről. Javasolja a programnak a módosítását. Most nem tudom, hogy valami elégséges módon tudjuk-e majd módosítani a projekteket, hogy a válsághoz megfelelő módosításokat eszközöljünk. Most nem tudom, hogy hogyan lehetünk hatékonyak ebben az új helyzetben, és hogyan tudjuk hatékonyan segíteni a régiókat a fejlődésükben. Nos, a kivitelezésben az egyik leggyengébb láncem a környezetvédelmi aspektus. Most a kopenhágai csúcson volt már arról szó, hogy hogyan lehetne küzdeni a klímaváltozás ellen, illetve hogyan járulhatnak hozzá az önkormányzatok ebbehez a küzdelemhez. Nos, erről szeretném, hogyha pár szót szólna szintén. És az egyes tagállamokkal együtt hajtották végre a felülvizsgálatot, és szeretném, hogyha a régiókat is bevonnák majd a jövőben a felülvizsgálatba, hiszen a programokat regionális szinten valósítják meg. Köszönöm szépen, Ogyi Vlaszák, tessék. Tisztelt, biztos úr, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék részt venni ebben az érdekes vitában. Több kérdést is feltennék a biztos úrnak. Biztos úr, több nagyon fontos dolgot is említett, többek között a szabályok egyszerűsítését, különösen a közbeszerzésekben, hiszen itt van a legtöbb hiba, itt fordul elő a legtöbb hiba. Kérdésem az, hogy van-e információja arról, hogy ezt a házi feladatot a tagállamok mennyire végezték el, végzik el, mármint a végrehajtási struktúrák kialakításában tényleg próbálják az egész eljárást, folyamatot leegyszerűsíteni, vagy továbbra is alapvetően a bizottságon és az Európai Parlamenten múlik az egyszerűsítés a második kérdésem az integrált megközelítéssel kapcsolatos. Tényleg úgy gondolom, hogy ez a megfelelő mód az európai pénzek hatékonyabb felhasználására. Ezért szeretném megkérdezni, hogy a jövőben hogyan fogjuk ezt a megközelítést mélyrehatóbban politikáinkba integrálni. Harmadik kérdésem a különböző feltételek, körülmények összeegyeztetése az egyes programoknál. A helyzet olyan, hogy a mezőgazdasági alapoknál például az áfa vagy héja nem figyelembe veendő, viszont más programoknál számolnak vele. A szabályokat, feltételrendszereket össze kellene tehát egyeztetni. Az utolsó kérdés a rugalmasságra vonatkozik, ez még mindig nincs igazán meghatározva ez a, ez a fogalom. Ön hogyan képzeli el a jövőben a rugalmasságot? Köszönöm. Elnök. Azt hiszem, hogy Eliorról nincs itt velünk, úgyhogy John Buffton-t kérem meg, hogy szóljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék néhány már említett kérdésen végigmenni. A félidős felvizsgálattal is foglalkoznék, illetve hosszabb táv érdekel engem. Hán úr ön elmagyarázta a meghallgatásán, hogy több országot is áttekintett, például Wales régiót az én országomban, és ott a finanszírozás ugye lejárna ennek a ciklusnak a végén. Tudom, hogy még korai lenne projektálni, prognózisokat készíteni, de Ön most már néhány hónapja a helyén van. Mi a helyzet? többi biztossal, Barozó úrral tudtak -e egyeztetni, és hogyan látja ön a helyzetet? Köszönöm. Köszönöm, Georges Rákokákix. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid -e. Két konkrét kérdésem van. Biztos úr úgy gondolja-e, hogy a következő pénzügyi tervidőszakra vonatkozó bizottsági javaslat figyelembe veszi e majd az ön kohéziós politikáról való nézeteit. Második kérdés. A kohéziós politika fontos, de az energiafüggetlenség is fontos, illetve a 2020-as célok között szerepel a klímavédelem is. Hogyan kíván a költségvetésből újabb pénzeket szerezni, illetve gondolja-e, hogy a az 1,24-es GDP plafont meg fogja haladni a teljes költségvetés, vagy pedig más területeken megkurtításokra kerül majd sor. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném megkérni a biztos urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. Äh, zunächst einmal, Herr Alfonsi, ähm, zum Beispiel alleine im letzten Jahr sind... Tavaly mintegy 80 operatív programot fogadtunk be, azon szükségletek alapján, amelyeket a régiók maguk tártak föl. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy az operatív programokat miután elfogadták őket. Egyből kőbevésik, hanem ahhoz kiderül, hogy újabb szükségszerűség merül föl, és ezt az adott tagállam igazolni tudja, akkor a stratégiai dimenzió értelmében rugalmasak vagyunk. Ami a környezeti projekteket illeti, elmondtam már, hogy ez kevésbé a regionális politika hibája, hogy ezek gyakrabban akadtak el, hanem inkább a környezetvédelmi jogalkotás átültetetlensége volt a programok befulladásának az oka. Tehát az, hogy nem volt meg az alapja az EU pénzek felhasználásának. Ezért mondtam el már az elején, hogy, és ez nem csak az új tagállamokban okoz gondot, hogy a környezeti jogalkotást át kell ültetni. Potocsnyi kollégával egyébként erről egyeztettem, illetve hát ő odajött hozzám, hogy ebben megkérdezzem, és főigazgatóinkat megbíztuk azzal, hogy ebben a témában működjenek együtt, mert a környezeti projektek valóban sokszor elakadtak, és igaza van a kérdés feltevőjének, Vezek úrnak. A közbeszerzésekkel kapcsolatban. Jelenleg ott tartunk, hogy ahogy elmondtam, hogy azt vizsgáljuk, már részben ez a munka elkezdődött, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a szerződés kötés, különösen kis projektek esetében. És vannak biztató jelek, de látnunk kell, hogy mennyire működőképesek az új elképzelések. Itt erről nem tudok még lényegileg nyilatkozni, mert látnunk kéne, papíron már léteznek ezek az egyszerűsített eljárások, hogy ezek a gyakorlatban hogy működnek. Még nem tartunk ott. Ugyanakkor a közbeszerzéseknél nyilván oda kell figyelnünk arra, hogy ez nem egy ö, ö, mindenki azt csinál, amit akar típusú dolog, tehát igenis szigorú szabályokra van szükség. Ami az integrált megközelítést illeti, az integrated approach koncepcióját a szolgálatokkal és önökkel is időben leszeretnék ülni, abból a célból, hogy, hogy a monitoring területén mit lenne érdemes tenni, hogy az eredeti prioritások érvényesítése, miközben a rugalmasság elvét is alkalmazzuk, megmaradjon, és ezt valahogy garantálni tudjuk. Számomra az a fontos, hogy a jelenlegi már viszonylag jó hatásfok mellett is növeljük a projektek célorientáltságát, mérhetőségét, hatásosságát. És ehhez a többi főigazgatóság, a szolgálatok, az önök együttműködése is szükséges, Ugyan mondom, ez az egyeztetés is elkezdődött, itt is még túl korán van ahhoz, hogy eredményről beszélhessünk. Most ott tart a dolog, hogy igyekszem biztos kollégáimat rávenni arra, hogy közös nyelven beszéljünk, és mindenki egyformán fontosnak lássa ezt az együttműködést. Itt például Csolasz kollégával való együttműködésről van szó, ugye, hogy mennyiben lehet a mezőgazdasági projektekkel össze, összébb hangolni a fejlesztési, regionális fejlesztési projekteket, hogyan lehetne egyeztetni az agrártárcákkal arról, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a regionális fejlesztési projekteket, például a mezőgazdasági ágazat hazajárulásával, anélkül persze mindezt, hogy beleavatkoznék egy másik tárca ágazat belügyeibe. Egy másik hasonló párbeszéd zajlik. Nem tudom, Buffni úr kérdése pontosan mi volt. Ugye, mintha arra irányult volna, hogy, hogy, hogy milyen fázisban lehet legjobban a pénzek elköltési hatékonyságát monitorozni. E tekintetben én nem látok gondot, erre vonatkozóan vannak konkrét lefektetett terveink. Ami az energia biztonságát, ellátás biztonságát illeti, nyilván mielőtt a költségvetést nem fogadják el többek között önök is, addig erről számosítva én nem szólhatok semmit, reményeim, vágyaim vannak nekem is, de itt is úgy gondolom, hogy ezeket akkor tudom leginkább megvalósítani, hogyha erősen együttműködök azokkal a biztosokkal, akik ugyanezért a témáért felelősek, és nem elég megadni az energiállátás biztonságának a prioritást, hanem olyan energiaprojektekre van szükség, amelyek garantáltan fenntarthatóak. Az integrated approach ezt is jelenti. Köszönöm. Iris Fius következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, szeret, biztos úr, szeretnék egy rövid kérdést feltenni. Mit gondol, milyen lesz a regionális politika azon régiók számára, amelyek most a legszegényebbek. És hogyan, milyen eszközökkel kívánnak majd küzdeni a szegénység ellen? Köszönöm. Köszönöm szépen, Elizabeth Seker és Mihály Dramapoulos. Köszönöm, három rövid kérdésem van biztos úrhoz. Vissza szeretnék térni a nagy környezeti projektek és a jogátültetés ügyében, melyek azok a tagállamok és mely területeken, amelyek nem ültették át a jogot, és mi van akkor, hogyha elakad egy projekt ilyen okok miatt, fenn lehet-e tartani attól még az egyébként jó nagy projekteket? A második kérdésem a stratégiai jelentéssel vonatkozik, amelyben az áll, hogy más jelentésekben a partnerségi elvről nincs szó, miért nem, és mit tesz a bizottság ennek érdekében, hogy ez megvalósuljon. És megint csak a stratégiai jelentéssel kapcsolatban azt kérdezném, hogy hogy a strukturális alapokról van szó, de az efre ről a regionális alapról kevésbé, hogy lehet közvetlenül vagy közvetetten az EFRA szerepét növelni? Michael Tetrapodus, aztán Petru Juan kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a regionális politika bizonyos pontjaira szeretnék most koncentrálni, különösen a bizottság 2011-es regionális stratégiáját illetően. A közösségi stratégiai orientációkat illetően látjuk, hogy számos gyenge pont van. Nagyon sok tagállam késésben van, és bizonyos tagállamok többek között az én országom és Görögország szinte semmilyen előrelépést nem tett. Ez különösen igaz a környezeti, környezetvédelmi beruházásokra. Ezen kívül egyéb területeken is késésben vagyunk. Többek között Görögországban is, bizonyos programok megvalósításában is késésben vagyunk. A szennyvíztisztítás a források 27,5%-át teszik ki, de bizonyos országok kivételével szinte mindegyik tagállam késésben van, így Görögország is. Ugyanígy a kockázat megelőzés területén is óriási késéseket láthatunk. Nagyon kicsi arányát tudjuk felhasználni az uniós forrásoknak. Az egyes projektek kiválasztása területén az infrastruktúra, az iskolák, illetve a kórházak, a kulturális központok területén. Itt hat országnak sikerült az átlagon felüli teljesítményt elérnie, és öt országnak jóval az átlag alatt itt, többek között Görögországnak is. Kérdezem, hogy miért vannak lemaradva ezek az országok? És meg szeretném kérdezni, hogy hogyan szándékozik ezt a késést kikeszöbölni? Luhan úr és Rika Mann. Köszönöm, biztos úr, a sok adatot. Ön új finanszírozási modellekről beszél, és a szükségszerűség és a pénzek egyensúlyának megteremtéséről. Ez örvendetes öntől ezt hallani, mert ö, tudjuk, és akkor ezek szerint ön is tudja, hogy minden régió sajátos, sajátosságokkal rendelkezik, és az optimum mindig azt jelenti, hogy ha hogy akkor lesz optimális a felhasználás, hogyha testre szabottak a pénzfelhasználási szabályok. Van-e már EU szinten egyfajta szükségszerűség, igény, ö, sorrend ezeknek bármilyen ö, osztályozása, rendszerezése, tehát hogy hol legnagyobb a szükség milyen specifikus szükségszerűségek vannak az egyes tagállamokban, és ha nincs még ilyen, akkor mikor lesz ilyen? Köszönöm, Rika Maner. Haluan kiittää myös omalta osaltani teitä. Erin... Köszönöm szépen. Biztos úr, én is szeretném megköszönni az előadását és a válaszait. Nekem három kérdésem lenne. Beszélt a makrorégiókról. Most szeretném megkérdezni, hogy hosszú terven mik a tervei a makrorégiókkal? Főként a makrorégiók és a regionális fejlesztési programok közötti kapcsolatot illetően. Itt van a balti térség. Itt a finanszírozásról szeretnék egy kérdést feltenni. Most kérdezném, hogy hosszú távon mik a tervei, és milyen finanszírozási lehetőségeket lát. És ami a balti térséget illeti még mindig. Tudja, ön, mindenki tudja, hogy ez egy kísérleti projekt, egy nagyon fontos kísérleti projekt, nagy projektről van szó, Éppen ezért nagyon figyelmesen kell követnünk, hogy milyen irányban halad ez a projekt. Nagyon remélem, hogy ön is majd dokumentumokat, illetve gondolatokat fog majd megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy hogyan halad ennek a projektnek a megvalósítása. A Lisszaboni szerződés 74. cikke szól a regionális politikáról, amely az összes ö, európai régiót érinti. Itt a ö, ritkán lakott régiókra is vonatkozik ez a cikk. Kérdezem, hogy mi a terve ezekkel a régiókkal? Köszönöm, biztos úr. Ja, zum Thema Kohäsionspolitik. A a 2013-as időszak utáni kohéziós politikáról szólva. Nyilván folytatnunk kell a jó hagyományokat. Őszintén szólva, én még nem tudok a teljes programozás időszak végig gondolkodni. Én örülnék, hogyha már megvalósulna a kontinuitás az előző és az újabb között, majd 13-tól, Nyilván minden évben volt, és ezentúl lesz is sokkal rendszeresebben tagállami szintű értékelés, és mindig egy kis modifikálás, módosítás a konkrét szabályokon, de nem akarunk mindent újra fogalmazni. A regionális politikának az egyik fő alapelve a folytonosság, és ez a jövőben is így lesz, így kell, hogy legyen amikor a hosszú távúság, fenntarthatóság fogalmait használom, akkor, akkor tudatosan használom ezeket, tehát nem úgy van, hogy most ami 2013-ig nem valósult meg, az nincs, hanem meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy az előremutató projektek folytonossága megmaradjon. Ez közös európai és nyilván helyi érdek is. Az, hogy most 7 évenként van költségvetés, az még nem zárja ki, sőt, hát erősíti annak a szükségszerűségét, hogy hangsúlyoznunk kell a kontinuitást. Sőt, asszonynak mondom, hogy ha nincsenek meg az alapok egy adott tagállamban, a jogi alapok az átültetés egy program végrehajtásához, akkor mi nem adhatjuk rá áldásunkat. Tehát ezek a projektek sajnálatos módon meg fognak akadni. Jó, vannak átmeneti időszakok, vannak kivételes szabályok, de ezek azért átmeneti időszakok, mert átvezetnek egy olyan időbe, amikor már a program most vagy megvalósul, vagy megszűnik, de nem lehet vég, végtelenségig nyúzni, húzni a projekteket. Ezért kéne átültetni a joganyagot. ami a nők részesedését az Efrában illeti, erre vonatkozóan nincsenek számaim. Hogy mely projektek, mely intézmények milyen mértékben támogattak a projekt kapcsán konkrét embercsoportokat. Azt hiszem, nincs is ilyen elemzés a regionális politikán belül. Ami Görögországot illeti, és az összegszerűségét a problémának, nyilván itt jobban előtérbe kerül az a pénzügyi aspektus, aspektus amiről mindenki beszélni szeret, de itt is általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy attól még, hogyha listákat közzé teszünk, amelyen országok és végrehajtási mutatóik szerepelnek, és hogy átlag felettiek, vagy átlag alattiak, az még önmagában semmi jót vagy rosszat nem jelent az adott országokról. Azt mondtam első mondatomban, hogy az átlagot a sokféleség alapján számítjuk. Örülök, hogyha egy-egy ilyen lista motiválólag hat azon tagállamokra, amelyek az átlag alatt vannak, de mindig lesznek átlag alattiak, hiszen az átlaghoz az kell, hogy alatta és fölötte is legyenek. Nyilván, ami szükséges, azt megtesszük, hogy az operatív része a dolgoknak Görögországban különösen működjön, javuljon a pénzügyi helyzet ellenére, de a görög likviditás problémáját nem én fogom megoldani, tehát én ugyan szurkolok de önöknek, és azon vagyok, hogy nyilván ne szűnjön meg a regionális támogatás akkor sem, hogyha ideiglenesen a társfinanszírozás akadozik. Tehát ezt én sem szeretném, hiszen a mi pénzeink is a gazdasági fellendülést szolgálhatják önöknél. Ami a pénzek szükségszerűségét, a szükségek egy listáját illeti, hogy rákérdezett egy képviselő, nincs olyan listánk, amely a szükségszerűség alapján, a, a baj nagysága alapján rakná sorba a projekteket. Ahhoz, hogy minden ilyen típusú problémát meg tudjunk oldani, ahhoz tízszer ennyi pénz sem lenne elég, tehát maguk a szükségszerűségek, a szükségek és olyan mértékűek összességében, hogy lehetetlen őket megoldani. Mi mindig is csak egy kis részét fogjuk szolgáltatni a megoldásnak. A kohéziós politikától nem lehet mindent várni. A bizottságnál a financial engineering fogalmát eddig egy kicsit másképp értelmezték, mint amióta most oda kerültem. Egyeztetünk a koncepciókról munkatársaimmal. A lényeg az, hogy olyan pénzügyi modelleket akarunk kialakítani, amelyek egyfelől a közösségi joggal összhangban vannak, ugyanakkor a tagállamok által foganatosíthatóak. Nem indulhatunk ki abból, hogy egy konkrét tagállamot ilyen szabályok alapján, a másikat meg más szabályok alapján kezelünk. Nekünk csak közös szabályok alapján szabad eljárnunk, de ezeknek a szabályoknak olyanoknak kell lenniük, amelyeket aztán már majd nemzeti szintű pénzügyi programokba lehet átfogalmazni. financial engineering módszerekkel. Nyilvánvaló, hogy az oktatásba befektetett pénzek más jelleg, más módon térülnek meg, mint az autópályaépítésbe befektetett pénzek. Tehát másképp kell ezeket mérni. De nem országonként, hanem projekt típusonként kell ezt a különbözőséget ezt a megtérülést értelmezni, és a financial engineeringnek pont ez a feladata, hogy témaspecifikus kereteket adjon a finanszírozásnak. Ide tartozik egyébként a PPP koncepció kérdése, és hogyan működik az állam és a privát szféra együttműködése. És amikor azt kérdezi valaki, hogy mi az oka annak, hogyha ez nem működik, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy a cégek profit alapon működnek, és az olyan projektek, amelyek 30 éves megvalósulási idejűek, ezek eh, gazdasági értelemben a cégek számára felfoghatatlanok, még a jogbiztonságuk szempontjából is, mert ilyen hosszú időszakra nem tudja elkötelezni magát nyilván egy cég, ezt nem is várjuk tőle. De ezekről a részletkérdésekről lehet folyamatosan egyeztetni. Még egyszer a makrorégiókról. Ugye vannak ezek az új kezdeményezések, ezt nem is a bizottság indította el ezt a Duna projektet, hanem a tagállamokból jött a kezdeményezés. Mi nem döntünk így, hogy ez itt lehet makrorégió, ez meg nem. Azóta egyébként elszaporodott a, a makrorégiókra vonatkozó tervek száma. A Balti, Adria és Duna régió mellett már tíz újban sem tudom megszámolni, hogy hány van éppen megfogalmazandóban, megfogalmazódóban. Ami a már meglévő balti stratégiát illeti, itt 2000 11 második fél évére átfogó jelentést készítettünk, amely a projektek konkrét végrehajtását és azok fenntarthatóságát fogja megvizsgálni. Talán sikerült minden kérdésre válaszolnom. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, bajban vagyunk bizonyos szempontból. 13-an jelentkeztek, hogy kérdést szeretnének feltenni, és összesen 10 percünk van önökre és a biztos úrra. Igen, biztos úr, nagyon megértő volt a válaszadásnál. Azt kérem, hogy fél percben kérdezzenek a kollégák, és ne tegyenek hosszas észrevételeket, mert különben már kénytelenek leszünk lecsípni a következő napi rendi pont idejéből, és az is nagyon fontos napi rendi pont. Biztos urat meg fogom kérni, hogy jöjjön majd a máskor is, és akkor újra vitázhatunk. Kérem, hogy röviden kérdezzenek, tehát Mihály Trajder tessék. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, örülök, hogy az innovációról is szólt. A meghallgatásán is pont én voltam ezekért a témákért felelés. Az EFRÉN belüli projektek engedélyezési procedúrája alapvetően jó, de hallottunk nehézségekről is Szeretnénk tudni, hogy mely régiók okoznak gondot, és milyen információkra lenne még szükség részükről, főleg azon időszak utolagos elszámolására, amelyekkel kapcsolatban a számvevőszék kritikákat fogalmazott meg. A Balka jelentéssel kapcsolatban pedig szeretném tudni, hogy hogy képzeli a továbblépést? Most Obermájer úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Hán biztos úr. Köszönöm az eddig elmondottakat. Kérdésem, illetve ösztönzésem lenne önfelé. A Duna stratégiáról e- tudható dolgokat azok számára, akik nem járatosak a témában, össze tudnám majd foglalni ö, egy tájékoztatás formájában? Én érintett vagyok, de én is, én nekem sincs ilyen átfogó anyagom erről a témáról. A második kérdésem tisztázni szeretne valamit. Ugye a regionális támogatások csökkentése kapcsán ugye felmerül mindig, hogy az önkormányzatoknak, kormányoknak nem szabadna eladósodniuk. És most, hogy végképp nincs pénz a kasszákban, ez elkerülhetetlen, például Görögországban is. Ugyanakkor továbbra is be kéne ruházniuk, hogy ezeket a projekteket folytathassák. A nagy projektek esetében ez különösen nehéz. Van-e, és itt persze Rén biztos úr is érintett, és áprilisban meghallgattuk őt, hogy mi lesz ezekkel az elakadt projektekkel, mennyiben szabad az önkormányzatoknak, kormányoknak eladósodniuk annak érdekében, hogy ezek a projektek folytathatók lehessenek. Tisztelt biztos úr, három kérdésem van. Első. Mit kíván a bizottság tenni annak érdekében, hogy a Lipcsei programot el lehessen fogadni. Ugye ezen belül 400 projekt van, és mindegyik határokon átnyúló, mind a teritoriális kohézióról szól, és mind, mint hogy elakadt volna. Második kérdésem. Most már az N plusz harmadik évben vagyunk, és közben tájékoztatások alapján azt hallom, hogy 30, adott esetben 50%-kal lelassult a pénzek abszorpciója. Van-e arra vonatkozóan program, ugye 30 milliárdot kifizettek, de az abszorpciós kapacitás minden tagállamban csökken, lassul a pénzek befogadása, hogy ezeket fel gyorsítsa. És mi van a baga jelentéssel? A kolléga úr is elkérdezett, mi itt a gond? Szeretném tudni. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a tagállamoknak a kohéziós politika céljait meg kellene valósítaniuk. Szeretném tudni, hogy a tagállamok milyen mértékben köteleződtek el a kohéziós és a regionális fejlesztési politikában. Én most nem az EU pénzügyekre kérdezek rá, hanem a saját társfinanszírozási kötelezettségvállalásaikra ha tudjuk monitorozni ezt az aspektust, akkor ennek alapján alakíthatjuk ki a további kohéziós politikánkat. Pillanatnyilag csak az EU pénzeket ismerjük. A 2020-as stratégiát a tagállamok saját kasszából valósítják meg. Tisztelt biztos úr, egy kérdés, egy javaslat. Mindenek előtt a 2007-2013-as pénzügyi időszak megvalósítása. Nem gondolja, hogy meg kellene változtatni a végrehajtási rendszert a tervidőszak alatt? Van-e szükségünk változtatásokra? Második kérdés, mi a helyzet az Európai Szociális Alappal? A biztos úr egyetért, hogy a kohéziós alaphoz kell tartoznia ennek az alapnak, kohéziós politikához? És mi a helyzet az ötödik jelentéssel? várhatunk-e kész javaslatokat az elkövetkező évekre vonatkozóan, vagy pedig csak előzetes becsléseket, feltételezéseket, és egy javaslat biztosul arra van szükségünk, ahogy ön is említette, hogy egyértelműen magyarázzák el a Balti-tengeri és Dunamenti térségi stratégiát, mert nagyon nagy várakozások vannak, sokan igényelnek finanszírozást, ez egy új EU stratégia, vagy, ez, vagy egy új hármas célkitűzésű program. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! kohéziós stratégia, konnektivitás, mobilitás. A múlt héten viszont hamufelhő, figyelembe kell venni, hogy mekkora gazdasági és szociális veszteségeket szenvedtünk. Kínaiak sok ezer kilométer vasutat építenek, az USA is, elképzelhető-e, hogy az EU is ilyen jelentős infrastruktúrális projekteket fog beindítani, például egy TGV vonalat Bécs, Budapest, Bukarest, Fekete-tenger között, hogy javítsuk az összekötetéseket, és hogy ne legyünk úgy kiszolgáltatva, mint a múlt héten. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, öné a szó a válaszadásra. Kérem, hogy röviden válaszoljon. Um, igyekszem rövid lenni. A fejlesztési, regionális fejlesztési alap abszorpcióra vonatkozóan nem tudok okos választ adni, mert minden régióban, sőt még egy, egy régiókon belül is különböző az abszorpciós kapacitás. A kutatási innovatív, innovációs projektekben és a kis és középméretű vállalkozások fejlesztése területén merül föl leginkább a probléma, de mondom, ahány ország, ahány régió, annyi szokás, annyi probléma. Köszönöm Hübner asszonynak, hogy hogy eh, a jelentést eh, napirendre tűzte, a közeljövőben én is fogok egyeztetni a témában az érintettekkel, és inkább csak akkor szólnék, miután a konferenciákon túl vagyunk. Még egyszer a Duna régióról. Nagyon sok javaslat született, hogy milyen projektek szülessenek. Úgy gondolom, hogy le kell csökkenteni a témák számát, nem szabad hagyni a témák elburjánzását, és nem szabad a tipikusan regionális problémákat most makrorégiósnak álcázni. Egyes régiók politikusai például nem tudnak egymással együttműködni. A makrorégió koncept tusa talán segíthet korábbi konflikt, konfliktusok feloldásában. Itt lehet egy hozzáadott értéke ennek a dolognak. Ober Mayer úrnak pedig az államháztartási önkormányzati hiányok kapcsán. Soha nem mondtam azt, hogy a kormányzati szintek alós, adósodjanak el. Sőt, azt hangsúlyozom, hogy legyenek a projektek amennyire lehetséges, folytonosak, és a helyi alkalmi abszorpciós kapacitási gondokat próbáljuk megoldani rugalmasan. A kohéziós politikában persze létezik egy mechanizmus, lehetőség arra, hogy beavatkozzunk, az eladósodó önkormányzatok esetében. De, ahogy már az elején is elmondtam, a regionális fejlesztési alapok nem a helyi programok helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgálnak. Tehát ha valaki eladósodik, mert túlvállalja magát, az ne kapjon kiegészítő pénzt, ne öntsünk lyukas zsebbe pénzt. Ami a területi kohéziót illeti, és ezen a területen elakadt projektek továbbvitelét, az a benyomásom, hogy a projektek végrehajtási aránya ezen a területen nem hogy csökkent volna, hanem gyorsult, javult. Valenciák úrnak pedig a, a hozzáadott érték elvére vonatkozóan a társfinanszírozás elve leszögezi, hogy kötelező a társfinanszírozás, és a társfinanszírozás mellett a tagállamoknak még egyéb fizetési kötelezettsége is van, nem véletlenül. Nyilván a jelenlegi gazdasági válság most sok tagállamot meggátol abban, hogy teljesítse ígéreteit. De éppen ennek a problémának a kezelésére szolgál a három egyszerűsítési csomag. Már megtörténtek az intézkedések a válság kapcsán arra vonatkozóan, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Andor biztos kollégám megígérte, hogy a strukturális alapok szocialistákat is érintő projektjei tekintetében is lesz ilyen egyszerűsítés, tehát közösen lépünk föl a projektek fenntartása érdekében. Ahogy már elmondtam, a következő kohéziós jelentés pedig a jövő kohéziós politikájáról szól. Nyilvánvalóan persze úgy, hogy először értékeli a múltat. Erről majd annak idején örömmel egyeztetek önökkel ismét. Utolsó kérdés. A TGV projektekre vonatkozóan ez nem a bizottságon múlik, hogy lesz a TGV a Fekete-tengerig, hanem, hanem azon, hogy konkrétan kimutatható-e, hogy makro és mikroszinten egy ilyen sínépítés ö, egyfelől tényleg szolgálja az adott mikrorégiók érdekét, másfelől valóban megvalósítható-e egy időben úgy, hogy mondjuk nem lesz ö, hiátus a sínben. Elnök. Kedves kollégák, még nyolc kollega kívánt kérdést feltenni. E, aki el tud állni ettől a szándékától, kérem, hogy álljon el. Aki feltétlenül fel akarja tenni, kérem, hogy 30 másodpercben a Simon Peter, tessék. Az én három kérdésem a városi dimenzióval kapcsolatos. 99 és 2006 között volt egy Urbán 1 és Urbán 2 program, nagyon drága projekteket kezdeményeztek, ezek aztán nem, ezek nem voltak igazán hatásosak. Aztán rájöttek, hogy ezeket érdemes lenne összevonni, és új címet kaptak a programok, az ökonomia, az ökológia összeegyeztethetősége, a szociális szempont érvényesítése előtérbe kerültek. De az Urbán 1-2 programok drága kísérletei korán sem voltak fenntarthatóak, és erről soha nem beszélt. Nem lenne jó 2014-től kötelezően előírni a mainstreaming és a fenntarthatóság szempontját az operatív programokra vonatkozóan? Második kérdésem a tagállamok közötti regionális együttműködésre vonatkozik. Ugye vannak nagyvárosok, és vannak a környező vidékek. Köztük gyakran konfliktus van. Hogyan ö, tervezi közösségi kezdeményezésekkel az ilyen típusú problémákat enyhíteni. Harmadik kérdésem, a tagállamokon belül vannak olyan életterek, itt például Brüsszel mellett is, Brüsszel környékében, én is. Ugye az én régiumban is két és fél millió ember lakik, három régióra szétosztva lehetséges-e egy tagállam belüli interregionális programok megfogalmazása? Lesznek-e olyan interreg projektek, amelyek egy országon belüli régió közötti együttműködést támogaták? Lesznek-e könnyítések, enyhítések ezen a területen? Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött Franciaországba közvetlenül a vihar után. Ezt nagyra értékeltük, és még egyszer köszönöm szépen önnek. Három dolgot szeretnék önnek még mondani. Először nem értettem az Erasmusszal és a helyi szereplőkkel kapcsolatos megjegyzéseit. Már régebben is volt szó az Erasmus programban a helyi szereplők által játszott szerepről. Egy írásos kérdést tettem föl, erre válaszolt is. Az Ecotec Ecoris tanácsadó cég dolgozott az elemzésen, melyel arra próbáltak válaszolni, hogy mi a célja, milyen előnye van ennek a politikának. Az eredmény pozitív volt. Most szeretném tudni, hogy jelenleg mi a helyzet és hogyan látja az Erasmus programban a helyi szereplőknek a részvételét. Második kérdés, a várospolitika. A meghallgatása során azt mondta, hogy szándékában áll egy valódi várospolitikát megvalósítani. Most pár hete már hivatalba lépett, szeretném tudni, hogy jelenleg milyen irányban halad a várospolitika területén. A harmadik kérdés, ami inkább egy javaslat, vagy inkább figyelemfelhívás. Nos, a, a régiónkban, Franciaországban regionális politika területén felhasználtuk a strukturális, politika forrá, strukturális alapok forrásait. Nos, az Európai Unió nagyban hozzájárult az egyes régiók fejlődéséhez, és azt gondolom, hogy ez nagyban hozzásegíti a francia állampolgárok közeledését az Európai Unióhoz. De jelenleg ez nagyon nehezen működik, mivel a, stru- a regionális politikai dossziék túlságosan is összetettek, nem átláthatóak. Biztos úr, szeretnénk hogyha az átláthatóságra nagy hangsúly helyeződne, viszont szeretnénk azt is elkerülni, hogy túl sok ellenőrzésre kerüljön sor, mivel a túl sok ellenőrzés nem teszi lehetővé, hogy előre lépjünk, és megkérdőjelezi, megkérdőjelezi a regionális politika pozitív imidzsét a régióinkban. Kadenbach asszonyi asszony. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich kann... Okoni asszonyhoz csatlakoznék. Meggyőződésem, hogy a kohéziós politikára hoz jobb marketingnek kéne társulnia. Mindenki tudja itt a teremben, hogy milyen fontos a kohéziós politika, de ha el kell azt adnunk, akkor sokan nem tudják egyáltalán, hogy miről beszélünk, még a regionális és nemzeti politikusok sem mindig. és az európai hozzáadott érték, Európa imidzse így tehát nem válik nyilvánvalóvá. Tehát a kohéziós politika esetében, ha a lakosság támogatását el akarjuk nyerni, különösen egyébként eh, a nettó befizető országok lakosságának körében, hogy hajlandóak legyenek továbbra is nettó befizetők maradni, akkor világossá kell tennünk számára, hogy itt nem szponzorálásról van szó, hanem beruházásról, egy konkrét régióba, amelynek a fejlődéséből végül is egész Európa, valamennyi európai polgár valamilyen módon közvetetten profitál. Jó lenne, hogyha nem csak a kohéziós politika technikai megvalósítására koncentrálna biztos, hanem egy kicsit marketing politikát is folytatna az ügy mellett. Patrick. nem volt itt, ugye? József Matula. Ja igen, tessék, elnézést. Az Európai Bizottság tárgyalói most véglegesítenek Kolumbiával és Perúval egy kereskedelmi megállapodást, ami a karib-tengeri peremterületek számára hátrányos lesz úgy látom, hogy az EU kereskedelem politikájában a helyi politikusok erőfeszítéseit feláldozzák. Három kérdést teszek fel. Először is mi értelme van a 2020-as stratégiának, hogyha a fellépésben nincs minimális koherencia sem? A második pedig, hogy a bizottságnak a kommunikációs erőfeszítései hogy néznek ki, illetve hogy milyen szinten zajlanak a konzultációk. Köszönöm. Josip Matula Noi, eh, membrin parlament. Köszönöm szépen, egy nagyon rövid kérdésem lenne. Mi a parlamenti képviselők gyakran eh, elmondjuk a bizottságnak, hogy mit szeretnénk tőle, hogyha megtenne, és nagyon kritikusak vagyunk vele szemben. Nagyszerű az együttműködésünk az a bizottsággal. Ugyanakkor. És szeretnék egy kérdést feltenni. Ön mit vár tőlünk az Európai Parlamenttől? Főként ami a rugalmasságot illeti a strukturális alapokkal kapcsolatban. <clears throat> Köszönöm, Ricardo Cortes Ez eh, fundamentális. Tisztelt biztos úr! A kohéziós politika alapvető fontosságú az Európai Unió építéséhez. És ez a politika közép és hosszú távon valósítható meg. A következő üzenetem lenne ön számára. Most a 2020-as stratégiában nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kohéziós politikára. Miért? Azért, mert a kohéziós politikával építjük fel az Európai Uniót. És a regionális és a helyi hatóságokat is be kell vonni ebbe a politikába. Meg szeretném öntől kérdezni, hogy elgondolkodott-e azon, hogy hogyan lehetne jobban bevonni a helyi és a regionális hatóságokat? Az utolsó kérdés következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, nagyon fontos, amikor a regionális politikáról beszél, hogy fenntartható projektekre költsünk csak pénzt. Amikor szolidaritásról beszélünk, nos, februárban volt egy igazi katasztrófa, és nem tapasztaltunk szolidaritást A múlt héten a Portugália 1,8 milliárd eurósra tagsálta a kárt. Sajnos a tolmácsok nem hallják az angol kabin ból érkező tolmácsolás, behaladszik az eredeti teremhang. Está diretamente relacionada com os apoios à reconstrução. Destes 1.080 e milhões de euros de prejuízos, aquilo que neste momento uh, é apontado como sendo os apoios à Van eh, felújítási támogatás, eh, de nagyon jelentős akár. 748 millió eurót a nemzeti portugál költségvetésből kell állni. 300 millió eurót Madérának kell előteremtenie. 30 millió euró az Európai Szolidaritási Alapból érkezik, de megfelelők -e ezek az arányok? Az Európai Unió Szolidaritási Alapja e, mennyit vállal, mennyit tudna vállalni. Tisztelt biztos úr, nem gondolja-e, hogy el kellene gondolkodni mérehatóan e, a szolidaritási alapot szabályozó rendeleten, hogy a perem területek e, helyzetét javítsuk, talán változtatni kellene, és e, rugalmasabbá kellene tenni a kifizetéseket. És nem lehetne előrehozni ugyanakkor a kifizetéseket? Ezzel is foglalkozni kellene. Azok, akik megszenvedték az ilyen katasztrófákat, azok számára fontos ez. Biztos úr, megkapta az utolsó kör kérdést, tessék. Eh, zum ganzen Thema. Köszönöm. A városi projektek és a környezetük közötti téma viszony témája külön konferenciát igényelne, nyilvánvalóan még ehhez hozzájárul a nagyvárosok és a kisvárosok közötti feszültség is. Ez annyira komplex téma, hogy erről most nem tudok részletekbe menni. Az urbán projektek valóban nem bizonyultak igazán sikeresnek, néha a középszinten, a regionális önkormányzatoknál a pénzek felét már elköltötték, és el se jutottak a városokig ezek a pénzek. Hollandiában voltak decentralizált projektek, amelyek jobban működtek. Biztos, hogy szükség van a város támogatás esetén olyan hangsúlyok elhelyezésére, amelyek új város programok megfogalmazása nélkül működik képesé teszik a régiók és a városok párhuzamos támogatását. Ez itt a kívás, és ennek a megoldásán dolgozunk is. Ami az interregionális együttműködést illeti egy országon belül, őszintén szólva utána nézhetek ennek, de nem lehet mindent felülről lefele módszerrel megoldani, de egy adott tagállamon belül mindig lehetőség van arra, hogy a régiók alulról fölfele a saját kormányuk segítségét kérjék egyes problémák megoldásához. Nem biztos, hogy ez ide tartozik Koni asszonynak válaszolva. Erasmus ügyben holnap ö, lesz az illetékes igazgató meghallgatása, és mivel nagyon fontosnak tartom az Erasmus programot és hasznosnak, és fontosnak tartom, hogy működő képességét megőrizzük, a holnapi vita után tudnék érdemben válaszolni arra, hogy hol tartunk. A fő igazgatóságon egy külön egység összeállított egy Erasmus tájékoztatót. Hamarosan, talán napokon belül kijön majd ez, és akkor ott 150 teljesen különböző projekt kapcsán kimutatja majd ez az anyag, hogy hogyan, miért és milyen jól működött az Erasmus. És ezt majd felhasználhatja ön is, ha már a marketingről beszélünk, választókörzetében a kohéziós politika reklámjára. Ami a várakozásokat illeti, amelyeket helyi szinten megfogalmaznak a bizottsággal szemben, nos, ilyen ügyben Brüsszelben, még Strasbourgban még van olyan hálózatunk, infrastruktúránk, amelyel tudjuk kommunikálni az elért eredményeket. Most arra lenne szükség, hogy a tagállamokban is legyen egy olyan ö, hajlandóság, hogy a végrehajtott projektek sikerét ö, a polgárok felé kommunikálják. Ez a nemzeti hatóságok feladata, mint úgy, ahogy a hibák feltárása is, hogy mi volt a nemzeti programokban a gyenge kapocs. Ami a legkülső régiókra vonatkozó kérdést illeti, az aktuális programozási időszakban úgy tűnik, hogy újra nőtt a rájuk fordítható összeg. A Lisszaboni szerződés ugyanis külön státuszt ad a különösen Európától távol fekvő EU régióknak, és így most már szerződéses ö, megfogalmazás is támogatja ezen régiók ügyét a kohéziós politikán belül. Ami Madeirát illeti és a támogatási programokat konkrétan, az idő hiánya miatt azt mondanám, hogy erről érdemes lenne külön vitát szervezni. 2005-ben egy bizottságtól kiinduló parlamenttel elfogadott, de a tanácsnál megbukott megújítási kísérlet után most megint ott tartunk, hogy megpróbálunk olyan a tanácsi tagok számára lenyelhető pirulát összeállítani, amely végre megoldja a problémát. A szolidaritási alap ugyanakkor nem olyan alap, amely azonnal rendelkezésre áll automatikusan, ha valahol baj van, hanem itt a bizottságnak, a biztosoknak, nekem konkrétan Jorgeva asszonynal konzultálnom kell, és ezek után a tanács elé kerül a kérdés, és így ö, dönt a tanács végső soron a szolidaritási alapra vonatkozó kérdésekben. A szolidaritási alap egyébként az újjáépítést szolgálja, költségvetésen kívüli eszközként, és ez még a gyors eljárás, mert ugye a költségvetés módosításához külön parlamenti tanácsi eljárásokat kell követni, amelyek fél évig, egy évig is eltarthatnak. Tehát ennél gyorsabban nem lehet ilyen problémákat megoldani, és nincs konkrét ráhatásom az adott program és probléma kapcsán sem arra, hogy a ügyek gyorsuljanak. Ennek is a tanács elé kell mennie, de Portugália lobbizhat, meg saját hatáskörben a nemzeti fejlesztési alapok egy részét is át mm, irányíthatja Madairára. Ami pedig a többszintű kormányzás, a multilevel governance koncepcióját illeti, ez egy örökzöld kérdés, az ugyanis, hogy hogyan lehet garantálni, hogy az operatív programok, amelyek más struktúrában születnek, mint a szubregionális struktúra, hogyan lehet a konfliktusokat rendezni. Nos, egyfelől van egy jogi típusú rendezés, bírósághoz lehet fordulni, másfelől pedig egy fehér könyvet írunk éppen arról, hogy milyen egyéb bíróságon kívüli módszerek léteznek. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy minden kollega nevében mondhatom, hogy nagyon gyümölcsöző és igen megértő volt az ön válaszadása, nagyon hasznos ez számunkra. Bízom benne, hogy mm, ön is érzékelte, hogy a Regi Szakbizottságban mennyire egyetértenek a kollégák, és bízom benne, hogy még a nyári szünet előtt folytathatjuk a vitát. Köszönöm szépen, biztos úr, köszöni szépen szintén. Köszönöm. Uh, dear colleagues, we, we don't have any... Kedves kollégák, nem tartunk most szünetet. Kérem, hogy akiknek el kell menniük, csendesen távozzanak a teremből, és most áttérünk az ötös pontra. Remélem, hogy Manescu asszony velünk van. Igen, egy mini meghallgatás következik. Ramona Nicole Manescu asszony szervezte ezt, és uh, hadd javasoljam, hogy röviden vezesse ön be a témát, és remélem, hogy a kollégák is mind itt vannak. Igen, Manescu asszony, öné a szó, tessék. de Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit késésben vagyunk, hogy megpróbálom a lehető leggyorsabban bemutatni a dokumentumomat. A jó kormányzásról szól ez a dokumentum. Két részből áll a munkadokumentumom. Az első rész elemzi a jó kormányzásról szóló fehér kartát, amelyet tavaly júniusban fogadtunk el. A második rész pedig megpróbálja megvizsgálni a különböző mechanizmusokat, illetve felelősségi köröket, amelyek a bizottságot, illetve a tagállamokat érintik. A második részben egy sor javaslat található, kiegészítve a fehér könyvet és néhány fontos javaslatot szeretnék ezek közül kiemelni most. Nagyon fontos a jó kormányzás horizontális és vertikális dimenziója is. A kormányzás különböző szintjein álló hatóságok közötti együttműködés, valamint az azonos szinten álló szereplők közötti együttműködés rendkívül fontos a szociális és a regionális politika területén. Csak így tudjuk a kohéziós politikát integrált módon megközelíteni. Nagyon fontos a partnerség meghatározása is. Jelenleg nem létezik a partnerségnek semmiféle definíciója. És fontos lenne, hogy a szubszidiaritás elvét, illetve a partnerséget valóban meg is valósítsuk a helyi hatóságokkal együttműködve. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy állandó párbeszédet biztosítani a helyi hatóságokkal már a tárgyalások kezdetétől kezdve az Európai Unión belül. A teritoriális kohéziónak a jobb kihasználása szintén nagyon fontos lenne. A helyi és a regionális szereplőknek a részvétele a kohézió megvalósításához elengedhetetlen. Csak így tudjuk megvalósítani a teritoriális kohéziót. A területi együttműködés elengedhetetlen a 2020-as stratégia megvalósításához. Ezt már hallhattuk a nyilvános konzultáció során is. A korábbi tapasztalatokra, az urbán és a Leader programok tapasztalatára alapozva egy olyan eszközt kell kialakítanunk, amely határokon átnyúló irányítást tesz lehetővé, és biztosítja a helyi és a regionális politikák hatékonyságát. Szintén fontos aspektus a közösségi és a nemzeti szabályoknak a betartása. Csak így tudjuk biztosítani a kohéziós politika területén a megfelelő, a jó irányítást. a regionális fejlesztési alap, illetve egyéb regionális politikai eszközök területén ez már nagyjából meg is valósult. De ilyen lépéseket, szabályozási lépéseket nem csak válsághelyzetben kell meghozni, hanem ö, folyamatosan szükség van ilyen lépésekre. Az Erasmus programmal kapcsolatban számos nagyon fontos megjegyzés már korábban e, is elhangzott. Fontos lenne, hogyha a költségvetési tárgyalások során megfelelő forrásokat tudnánk kapni, és megfelelő eszközök állnának rendelkezésünkre, hogy a helyi és a regionális hatóságokkal felvegyük a kapcsolatot. Szintén nagyon fontos, a jó kormányzásról egy könyvet kidolgozni. Egy ilyen dokumentum mege- lehetővé tenné, hogy jobban megértsük az európai többszintű kormányzást. A jelentés második része megvizsgálja az irányítási, illetve különböző folyamatokat hogy hogyan tudjuk javítani a létező programoknak a megvalósítását. Jelenleg a bizottság nem követik előképpen nyomon a programokat. és nem tudja kiküszöbölni a nemzeti hibákat, amelyek a programok nyomon követésében találhatóak. Nagyon fontos lenne, hogyha a bizottság nyomon követését is javítanánk, illetve a, ható, a nemzeti hatóságok jobban szerepet vállalnának a programok megvalósítása során. Adhok ellenőrzésekre lenne szükség, valamint a az irányítási hatóságok területén javítanunk kellene az ellenőrzést, és így tudjuk a szabálytalanságokat kiküszöbölni, valamint csökkenteni a hiba százalékot. A bizottság részéről a tájékoztatásnak illetve a figyelemnek leginkább azokra a területekre kellene koncentrálódnia, ahol a legtöbb problémát találunk, találtunk. A közbeszerzések területe az, ahol a legtöbb szabálytalansággal találkoztunk. A szabályokat egyszerűsíteni kellene továbbá, és így a felhasználók számára könnyebben érthetőbb, könnyebben hozzáférhetőbb rendszert kellene létrehozni azért, hogy ne bátortalanítsuk el azokat, akik részt kívánnak venni ezekben a programokban. Ezen kívül úgy gondolom, hogy meg kellene erősítenünk a bizottság támogatását az ellenőrzési hatóságok számára is. Jobban kellene koordinálni a jelenleg létező ellenőrző szervek közötti együttműködést is. El kell kerülni, hogy túlzott ellenőrzés valósuljon meg, és kettős audit jöjjön létre. A Jeremy és a Jaspers eszközöket tovább kell fejleszteni, hogy stratégiai kvantitatív és kvalitatív eszközök jöhessenek létre. És lehetővé kell tenni a magán, illetve a közforrások részvételét az európai projektekben. A helyi hatóságok és a résztvevők Továbbá elmondták, hogy nagyobb koherenciára és rugalmasságra lenne szükség a közösségi források, alapok területén, hogy jobban fel tudják használni ezeket a forrásokat. És ennyit szerettem volna mondani. És várom a meghívottak, a vendégeink hozzászólásait. Köszönöm szépen, köszönöm a bevezetőt. Három vendéget hívott meg Manescu asszony, illetve az ő kezdeményezésére a Regi Szakbizottság a tengeri peremterületek konferenciája részéről Zsöli Gurden asszony, Karola Gunnarsson az Európai Települések és Régiók Tanácsától, illetve Luke Hendricks az Európai Kézművesek és Kis- és Középvállalkozások Uniója részéről. És szeretném elmondani, hogy azt kérném önöktől, hogy szintén 10 perces idő kereten belül maradjanak. Zsiri Gurden asszonynak adnám meg először is a szót. Köszönöm, elnök asszony szeretném kimenteni elleni Marianu főtitkár asszonyt, aki Viszmajor miatt nem tudott eljönni Brüsszelbe, és azt kérte, hogy helyettesítsem. Szeretnék köszönetet mondani természetesen Manescu asszonynak, hogy lehetővé tette, hogy a mi szervezetünk is hozzászóljon ehhez a, az eszmecseréhez. Én azt közvetítem, amit Marianu asszony mondott volna. Először is emlékeztetném önöket arra, hogy a Perem területe konferenciája 160 európai regionális önkormányzatot képvisel az Európai Unióból és a környező területekről. 37 éves ez a szervezet, és az elmúlt 37 évben azon dolgozott, hogy a regionális önkormányzatok szerepét előmozdítsa a közösségi politikában politikák eh, megvalósításában, illetve felhívja a figyelmet a e politikák teritoriális vagy területi kiatásaira. A 20-25 elmúlt év során a fellépésünk eh, lehetővé tette, hogy eh, megváltoztassuk a regionális önkormányzatok imidzsét az európai szintéren. Korábban alapvetően pénzt kérő szervezetként tekintettek rájuk, az európai intézményektől pénzt kunyeráló szervezetek voltunk, most pedig komoly szerepvállalóként tekintenek ránk, megvan a saját know-how-unk, ismeretünk, tőkénk, és aktívan veszünk részt a kohéziós politika megvalósításában. Ami az irányítást, projektek levezénylését, kontrollját illeti, nagyon sok szerepvállaló vesz részt ma már ezekben a projektekben, és az ellenőrzés, illetve értékelés bonyolultabbá vált. Nagyon fontos, hogy ne tekintsük úgy, hogy emiatt hátra kellene lépni, vissza kellene lépni, az évek során kialakított irányítás, pénzügyi irányítás rendszeréből a struktúrális alapok tekintetében. Ezek tették ugyanis lehetővé, hogy az Európai Unió elérje ezeket a régiókat, és a polgárok előtt politikai szempontból is látható legyen. Az egész európai integráció sorsa múlik tehát ezen végül pedig konkrét javaslatokat is szeretnénk tenni. Úgy gondoljuk, hogy Európa integrációja, mint sui generis képződményé éppen a régiókból, a regionális fellépésből ered, hogyha a regionális támogatásokból visszaveszünk, akkor az Európai Unió egyszerű gazdasági térségé válna, amely elveszti a polgárok támogatását. Most pedig hadd térjek rá a ma bennünket érdeklő témára. Mi úgy látjuk, hogy megvan a veszélye annak, hogy a strukturális politikát, a regionális politikát az Európai Bizottság újra centralizálja, lehet, hogy ez eljárásbeli egyszerűsítést jelentene, lehet, mondom, de azt is jelenteni ugyanakkor, hogy a régióban, a helyszínen kevésbé lenne az EU jelen, és a polgárok számára veszítene ez a politika a jelentőségéből. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora mozgástere van a regionális politikának ma. Fontos, hogy minél erősebb legyen az európai integráció, ezért egy sor javaslatot tettünk a sokszintű kormányzásról 2009-ben született fehér könyvet megelőző konzultáció során európai területi politikai paktumot szeretnénk kötni, a régiók, a tagállamok és az Európai Bizottság között. Szerintünk ez a paktum két konkrét eszközben nyilvánulna meg. Először is egy politikai megállapodást kötnénk a jövőképről, a célkitűzésekről, a 2020-as jelenleg alakuló stratégia céljairól, szempontjairól. Az Európai Bizottság és az összes európai regionális önkormányzat aláírna ezt. A paktum keretében a regionális önkormányzatok kötelezettséget vállalnának arra, hogy a saját területükön meg valósítják a 2020-as stratégiát. Ez azt jelenteni, hogy alaposan meg kellene, hogy ismerjék ezt a stratégiát, és így kiküszöbölhetőek lennének a Lisszaboni stratégia baklövései az európai, a nemzeti, a regionális, a helyi szintek között egy kapcsolat jönne létre fontos lenne a kohéziós politika, a regionális politika ebben a faktumban, és szerződéses jogviszonyt javaslunk kialakítani, amiben részt vesznek a regionális önkormányzatok, és a nemzeti intézményes felállástól függően vagy bilaterálisak lennének ezek, regionális önkormányzatok és az Európai Bizottság között, vagy oldalúak a tagállamok bevonásával. Ezzel a politikai megállapodással és a szerződéses viszony kialakításával valós sokszintű irányítás jönne létre, aminek több előnye is van legalább három. Először is felelősebbé tennénk a szereplőket, vagyis hogyha egy régió szerződéses felelősséget vállal, akkor jogilag, politikailag felelősséget vállal, és ez azt jelenti, hogy a lehető leghatékonyabban igyekszik majd megvalósítani azokat a feladatokat, amelyek a az Európai Unió stratégiái céljai közőre hárulnak. A felelősségtétel kölcsönös bizalom kialakítását is jelenti az Európai Bizottság, a tagállamok és a e, nemzetinél alacsonyabb szintű önkormányzatok között. Újabb e, előnye ennek a felelős e, viszonynak, azért a másik oldala, hogy csak így lehet egyszerűsíteni. Aki felelősségvállalásról és kölcsönös bizalomról beszél, az ugyanakkor az Európai Bizottságnak is nagyobb mozgásteret ad a stratégiai tengely mentén való előrelépésre. Ugyanis jelenleg a bizottság túlságosan sok energiát szán az ellenőrzésre, ami szinte rabulejti. Tehát felelősebb étel, hatékonyabb étel, ugyanakkor egyszerűsítés, erre van szükség az összes európai politikai szerepvállaló részéről, különösen most, amikor a válságból akarunk kilábalni, és a növekedést újra be akarjuk indítani. Köszönöm szépen, szívesen válaszolok kérdéseikre. Karola Gunnarsson asszony következik, tessék. Thank you very much, Madam Chair and ladies and gentlemen. Thank you very much for uh, inviting uh, me as a representative of CMR to this hearing. Uh, first of all, we would like to... Köszönöm. Mindenek előtt köszönöm, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson, és a jelentéskészítő asszonynak köszönöm a munkaanyag elkészítését is. Nagyon fontos kérdések vetődtek fel, ami a mi szervezetünket illeti konkrét kérdéseink lennének. Először is a Lisszaboni szerződést említi a dokumentum, a helyi és a regionális önkormányzatok vonatkozásában, és a szubszidiaritást külön, de ezeket ugye gyakorlatban is meg kell valósítani a közösségi politikák szintjén és a közösségi jogalkotás szintjén is. Ezért a CMR üdvözli hogy a jelentéskészítő asszony a helyi és regionális önkormányzatok bevonását pártolja, különösen a jogszabály előkészítésben. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatokat bevonják a vitákba. A helyi és regionális önkormányzatokat nem egyszerű európai ö, és nemzeti politika végrehajtóknak kell tekinteni. A CMR ugyanakkor üdvözli ö, azt is, hogy a jelentés milyen nagy hangsúlyt helyez a partnerségekre. Ugyanakkor a partnerségek, a partnerség elvét megfelelően kell alkalmazni. A CMR azt javasolja, hogy a jelentés készítője ajánlja a bizottságnak a tagállamokban a szubszidiaritás hangsúlyosabb alkalmazását. További erőfeszítésekre van szükség az EU területi kohéziójának megvalósításához. Itt az idő, hogy cselekedjünk, a már létező jó példák alapján, illetve új módszereket is kialakítsunk a célok elérésére. Ez nagyon releváns a kohéziós politika jövője szempontjából, ugyanakkor a 2020-as európai stratégia szempontjából is. A CMR üdvözli azt is, hogy a szabályok, eljárások egyszerűsítését javasolja a jelentés készítője. A mi véleményünk szerint ez alapvető fontosságú, és talán még nagyobb hangsúlyt kaphatna a jelentésben. Sajnos eddig a jobb szabályozás módszere a helyi és a regionális szinten nem járt az administratív terhek csökkenésével nem csak a bonyolult szabályokból eredő hibák jelentik a problémát, hanem azt, hogy nagyon gyakran a, leg, a támogatásra leginkább rászoruló önkormányzatokat riasztják el ezek a bonyolult szabályok a pályázástól. KKV-kkel és a szociális gazdaság szerepvállalóival való egyeztetés sem azt mutatja, hogy itt is nagyobb hangsúlyra van szükség a jelentésben. A CMR természetesen nagyon támogatja a kiadások hatékony ellenőrzését, ugyanakkor aggodalmat jelent számunkra, hogy az auditálás, a kontroll intenzívebbé válása a pénzek hatékony felhasználása ellen hatott. az EU jogszabályoknak akarnak inkább így megfelelni, nem pedig a célok elérése a legfontosabb. Kapacitás építés is fontos a politikák jobb megvalósítása érdekében. Az ellenőrzés csak másodlagos lehet. Integráltak kellene, hogy legyen az alapok felhasználása, különböző pénzügyi eszközök együttes felhasználásának lehetősége fontos lépés. Ösztönözzük a jelentős készítőjét, hogy tovább hangsúlyozza ezt a fontos kérdést. Végül pedig erőteljesen támogatjuk azt a kérést, hogy aktívan vonják be az Európai Parlamentet a kohéziós politika jövőjéről szóló vitába. Ugyanakkor azt is ajánlanánk, hogy a jelentés említse meg azt is, hogy a helyi és regionális önkormányzatok képviselőit is be kell hangsúlyosabban vonni ebbe a vitába. Végül pedig meg szeretném említeni a CMR munkáját, a kohéziós politika jövőjére vonatkozóan. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és létrehoztunk egy fókuszcsoportot, amely egy dokumentumot el is készített, a kohéziós politika jövőjének kulcsfontosságú politikai üzeneteiről a CMR politikai eh, bizottsága eh, hagyta jóvá ezt a dokumentumot, néhány példányt hoztam belőle, és itt a kiáratnál az asztalon eh, megtalálják. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Gunnarsson asszony. Most pedig Luke Hendrixet kérném meg, hogy ismertessen mondani valóját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretném üdvözölni a REGI szakbizottságot, az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetsége nevében ezen a mini meghallgatáson a többszintű kormányzásról szóló fehér könyvet hogyan látjuk mi. Először is a 92.500 helyi és regionális önkormányzat az EU-ban az európai jogszabályok kétharmadának alkalmazásáért felel, és a kis és középvállalkozások több mint kétharmada működik itt. A az EU 2020-as stratégiájának a globalizáció, fenntartható fejlődés, mm, foglalkoztatás, stb. a főbb tengelyei minket érintenek. Ezért eh, ezeket a politikákat ugye eh, a helyi és regionális eh, szinten kell megvalósítani, a KKV-k több mint 95%-a a helyi piacon működik, vagy helyi know-how-t használ. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a regionális politika a KKV-k számára, és mennyire fontosak a KKV-k a regionális politika számára. Ami a területi kohéziót illeti, a sikeres gazdasági regionális fejlesztési programok azok voltak, amelyek a cégekkel, gazdasági szervezetekkel és szociális partnerekkel hatékonyan tudtak együttműködni. Viszont azok a területek, ahol a konzultáció elmaradt, úgy születtek a döntések, nem sikerült ilyen eredményeket elérni. Szóval a siker kulcsa a partnerség, a politika és a reálgazdaság szereplői, a gazdaság és szociális partnerek között minden szinten, európai és regionális szinten. A többszintű kormányzásba tehát a sok fajta szerepvállaló fogalmát is be kell venni, a KKV-k képviselőit szisztematikusan be kell vonni a jogszabályok és programok kialakításába, amelyek a cégekre vonatkoznak, és területi fejlesztéssel, illetve szektorális politikával foglalkoznak. A partnerség sikere három kritériumon múlik. Először is azon a politikai szándékon, hogy akarunk-e e, együttműködni, aztán azon, hogy van-e vállalkozói szellem a közhatóságnál, harmadrészt pedig, hogy a munkamódszerek a KKV-khez alkalmazkodnak-e, ami ezt a három kritériumot illeti, a politikai szándék egyértelmű, erről nem akarok beszélni, másfelől vállalkozói szemléletre van szükség a hatóságoknál. Nos, a vállalkozói szemlélet nagyon sokszor hiányzik, a vállalkozókat azonosítják a nagyvállalatokkal nagyon gyakran. Egyetlen skatujába zárják be a vállalatokat méretüktől függetlenül, és egyetlen modell szerint támogatják őket. Ez a realitás két ö, negatív hatással is van a hatóságok és a cégek számára Először is a politikákat nem lehet a különböző realitásokhoz igazítani, így a kis léptékhez igazítani. Másfelől mindenképpen belép egy közvetítő, a kis vállalkozások és a hatóságok között, de nem ismerik el és nem kap támogatást ez az interfész. A, támogat, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az európai, a nemzeti és a területi programok csak akkor jutnak el a KKV-khez, hogyha a KKV-k képviselő szervezete megfelelően figyelembevételre kerül. A KKV-knek is eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amelyeket nagy cégekre szabtak, így de facto kirekesztődnek a KKV-k. Az európai nemzeti regionális adminisztratív szintek túl terhelik a KKV-ket. A KKV-k közvetlenül nem tudnak hozzáférni a támogatási programokhoz. Következésképpen a képviselők egyre kevésbé érdeklődnek a strukturális alapok iránt Például a kiváló eredmények ellenére bizonyos régiókban csak 2-3 százalék a KKV-k részvétele, és egyes országokban csak 1-2 százalék. Mi már egy pozíciós dokumentumot is készítettünk, 105 konkrét egyszerűsítő intézkedést tartalmaz ez, önök valószínűleg már megismerhették, többek között a struktúrális alapok pénzügyi irányítására vonatkozóan. Néhány ajánlásom is lenne itt a végén. Az egyik az, hogy a Small Business Act alapelveit a kisvállalkozási törvény alkalma, elveit kellene alkalmazni helyi és regionális szinten, és teljes mértékben támogatjuk a fehér könyvet, amikor azt mondja, hogy az európai gazdaság élénkítése a kkv feltámadásán múlik regionális és helyi hatóságok is részt vehetnek ebben. Mint említettem, 95% a cégeknek a helyi piacon működik, a szabályokat mégis a nagy cégekre szabták. Úgyhogy csak a cégek szűk kisebbsége részesül. A támogatásokból nehéz így munkahelyeket létrehozni. falun, nehéz helyzetű városi területeken a vállalati potenciált ki kellene használni, hiszen a vállalatok közel vannak, és új megközelítésre, alulról felfelé haladó megközelítésre van szükség. A legkisebb cégből indulva a legalacsonyabb területi szintről a cégeknek juttatott támogatásoknál fontos, hogy a regionális hatóságok a nemzeti vagy európai szint újabb értékelése nélkül is hagyhassák a pályázatokat. Ez szimbolikus jelentőségű is lenne, hogyha a három intézményes szint a bizottság, a régiók és a helyi önkormányzatok között létrejönne egyfajta megállapodás eh, az egyszerűsítésről, többek között arról, hogy nem kell mindenkinek mindent jóváhagyni, elég egy jóváhagyás. Fontos lenne a párbeszéd kultúrájának eh, meghonosítása, végül pedig a horizontális szubszidiaritás elvéről beszélnék, amely abból áll, hogy az intézményes szubszidiaritás mellett garantáljuk a gazdasági és szociális szerepvállalóknak a részvételét is a döntéshozatali eh, eljárásban, folyamatban minden szinten. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Hendrix úr. Velünk vannak az Európai Bizottság képviselői is, a régió főigazgatóság embereit láttam, de valószínűleg a főtitkárságtól is van itt valaki. Azt kérném, hogy később reagáljanak a bizottságtól érkezett kollégák, hogyha szükségét érzik. Ogyi Vlasák kérte először a szót, és szeretném tudni, hogy kb. hányan akarnak hozzászólni ennek megfelelően osztanánk be az időt. Ogyi Vlasák, tessék! Köszönöm szépen. Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, újabb lépést jelent ez a további egyszerűsítés felé. A strukturális pénzek felhasználásának szabályait tovább egyszerűsítenénk, tehát több észrevételem van az egyszerűsítésekkel kapcsolatban. Ha azt akarjuk, hogy mindenki értsen bennünket, akkor javaslatainkat egyszerű, érthető módon kell benyújtanunk, hogy aztán konkrét intézkedések partnereket alakíthassanak ki belőlük. Én a partnerség megközelítéséről is szeretnék szólni. Egészen egyértelműen a partnerség számunkra azt jelenti, hogy vannak az embernek jogai és kötelezettségei és módszerekre is szükség van, hogy a partnerség szellemében együtt tudjunk dolgozni. Az egyszerűsítésről kérdeztem Hán biztost is. Nagyon érdekelne, hogy a tagállamok mennyire valósították meg az egyszerűsítést. Szükségünk van erre az információra, szükségünk van arra, hogy mit tesznek a tagállamok eh, ahhoz, hogy eh, tovább egyszerűsíthessünk mi is. Lehet, hogy csak eh, tolmácsolási, fordítási kérdés, de az értékelés kultúrájának erősítése csehül számomra azt jelenti, hogy egy módszert kell kialakítani, amelynek keretében elmondjuk pontosan a partnereknek, hogy mit is akarunk, mit is fogunk támogatni. A helyi és regionális képviselőket üdvözlöm, további ismereteket kaptunk tőlük, Ugye ezeket a kollégákat fel kellene készíteni, képzésre van szükség, hiszen ők hagyják végre a szakpolitikát, ők a végfelhasználók. Nem csak a régiók bizottságával, hanem alapvetően a tagállamokban működő adminisztrációkkal, önkormányzatokkal kell együttműködni. Mert akkor hatékonyabban lehet hozzáférni ezekhez a képzésekhez. Ami a pénzügyi támogatásokat illeti, Szeretném, hogyha a Jessica-t is az engineering eszközök között tartanánk számmal. Köszönöm szépen. A következő, Angulákis kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románul fogok felszólalni, hogy az előadó asszony jobban megértsem. Azt hiszem, hogy világosabbá kell tenni a dokumentum tartalmát. Szerintem két alapvető fontosságú dolog van ebben a dokumentumban. Manescu asszony a többszintű kormányzásról kívánt dokumentumot készíteni. És ez egy új probléma és számos kérdés kapcsolódik ehhez a témához. És azt hiszem, hogy ez a dokumentum nem világít rá az összes kérdésre. Az együttműködésről van itt szó, és arról, hogy a partnerséget meg kell határozni, hogy pontosan mit is értünk ez alatt. Ez valóban fontos. Viszont, ami az ellenőrzési mechanizmusokat illeti, én ez, erről szeretnék egy picit beszélni. Számos probléma ö, létezik az ellenőrzési mechanizmusokkal kapcsolatban. Most a többszintű kormányzásról beszélünk, kérdés, hogy ennek következtében nem fog-e létrejönni egy bonyolultabb, összetettebb ellenőrzési folyamat. A több szintű kormányzás egy vertikális és horizontális tengely mentén nem azt jelenti el, hogy egyfajta koordinációra van szükség. Mégpedig azért, hogy jó eredményt érhessünk el. és ettől kezdve a, az ellenőrzési folyamat sokkal-sokkal bonyolultabb lesz, mint amilyen az most. És nem tudom, hogy pontosan mit is ért az előadó az alatt, amikor azt mondja, hogy egyszerűsíteni kellene az ellenőrzési rendszert. Itt a jelenlegi gyakorlatról van szó, ami eléggé bonyolult, és ezzel én is egyetértek, hogy ez már most is elég bonyolult, de ugyanakkor biztosítani akarjuk, hogy hatékony is legyen a rendszer. Vagy pedig mindenáron egyszerűsíteni akarunk, ugyanakkor fenntartani a hatékonyságot is. Azt hiszem, hogy az előadó nem veszi figyelembe azt, hogy gazdasági válság van. Ez a gazdasági válság nem csak Görögországot és Romániát sújtja. És nem tudom, hogy a görög vagy a magyar kormány például hogyan tudná finanszírozni az európai projekteket a jövőben, tekintve, hogy már most is óriási költségvetési deficittel küzdenek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm, Sankeli. Köszönöm szépen, elnézést, hogy késtem. Egy kulturális megbeszélésen voltam, azt mondta Hendrik Szúr, 95% a cégeknek helyi szinten működik, de olyan szabályokat kell követniük, amelyek nagyobb cégekre vannak szabva európai szinten. Önnek van olyan információ, mi szerint ez tényleg alapvetően befolyásolja a hatékonyságot, és megakadályozza, hogy ők hasznot húzzanak ebből, és mit lehetne tennünk? Köszönöm. Eh, úgy látom, hogy más nem jelentkezett, úgyhogy talán jó alkalom ez most, hogy a régió DG-től is hozzászóljanak. Ja nem, még először Matula úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentés szerzőjének, hogy ezt a komplex problémát ilyen érthetően mutatta be a munkaanyagban. Egy dologra szeretném csak ráirányítaná figyelmet. Közösségi és nemzeti szinten is egyformán előfeltétele a jobb kormányzásnak, mindaz, amit hallottunk, de még fontosabb, hogy ezt az egyszerűsítést folytassuk. ne csak gazdasági válság idején beszéljünk az egyszerűsítésről, hanem folyamatosan legyen napirenden. Egyetértek azzal, hogy a normák egyszerűsítése nem csaphat át a másik végletbe. Az egyszerűsítéssel párhuzamosan egy értékelési kultúrát kell kialakítani minden szinten, de különösen helyi és regionális szinten, amely ellenpontját képezi az egyszerűsítésnek. Utalnék arra még egyszer, hogy a financial engineeringnek kiemelt szerepe lehetne e probléma megoldásában. Hagyatkozzunk tehát rá, építsünk rá jobban. Ezt az anyagban is szerepeltessük ezt az igényt és lehetőséget. Kollégák, kíván még valaki szólni? Kérem akkor a bizottsági kollégákat az Európai Bizottságtól, hogy számoljanak be tapasztalatukról arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzés és a hatékonyság dilemmáját hogy sikerül a gyakorlatban feloldani. Ugye sok kérdés vonatkozott erre. Ahogy én láttam, a megosztott menedzsment esetén ugye a különböző kormányzati szinteknek együtt kell működniük, és ráadásul az Európai Bizottsági szinten is meg kell felelni a költségvetési szabályoknak, végrehajtási szabályoknak, tehát az ellenőrzés, a hatékonyság megteremtése nem egy könnyű feladat. Tehát kérdezem az Európai Bizottság jelenlegi képviselőit, itt hármójukat körünkben, hogy a jelentés kapcsán és az elhangzott képviselői vélemények kapcsán tudnának -e reflektálni erre a problémára. Anderson úr, Anderson asszony, köszönöm. Igen, először is a munkaanyagról szólnék. Köszönjük a szerzőnek az anyagot, mert nagyon sok jó ötlet van benne, különösen a az ellenőrzési rendszerek hatékonyságára vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a felügyeleti szerepét a bizottságnak erősíteni. Elmondanám első benyomásainkat a jelentésre, és hogy mit teszünk, tettünk eddig is, vagy fogunk ezt tenni ebben az ügyben. Örülök annak, hogy a cselekvési tervet a bizottság pozitívan nyugtázza, amit ezen a területen kidolgoztunk. A jelenlegi programozási időszakra vonatkozó első visszajelzéseink már is pozitívak, és örömmel megosztjuk a jelentés szerzőjével és tímjével ezeket a visszajelzéseket. A 2007-13-as időszakban olyan jogi rendszer támogatott minket, amely lehetővé tette az előrelépést, és sikerült megerősítenünk a nemzeti és a régiók közötti hatóságok közötti együttműködést. Volt néhány probléma az ellenőrzési hatáskör átfedése miatt, egyes szintek közötti átfedése miatt, de a kontroll, az ellenőrzési stratégia abból indul ki, hogy úgyis nemzeti és regionális szinten is kell lennie egy auditnak. Az új időszakban ez mindenképpen így lesz már. Aztán a programozás időszak elején már aktívnak kell lenni, és ezt igyekszünk is betölteni, ezt a szerepet. A, az különböző rendszerek közötti átjárhatóságról szóló jelentést eh, nem csak elolvastuk, hanem már is javaslatokat tettünk a végrehajtó hatóságoknak, eh, a regionális szerveknek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt beültetni a gyakorlatba. A jövőben is így fogunk eljárni. Eh, képzéseket nyújtunk a tagállamokban, a régiókban, a kedvezményezettek számára, és a képzők képzését is meg kívánjuk oldani, tehát központilag kiképezzük azokat a nemzeti kapcsolattartókat, akik aztán a saját országban multiplikálhatják a megszerzett ismereteket. Hogy a hatékonyság és az ellenőrzés között mi az optimális egyensúly? Nos, ezzel kapcsolatban egy dolog biztos, hogy ne legyen az ellenőrzések között átfedés és bízzunk meg a tagállami auditing hatóságok kompetenciájában. Ez az egy vagy két következtetés mindenképpen levonható. Folytatni kívánjuk az eddig is már működött ellenőrzési stratégiákat, azok módosításával persze. A strukturális alapokon dolgozó kollégák dolgoznak ezen az anyagon, néhány héten belül kész lesz, és megküldjük az Önök Szakbizottságának a feltárt tényeket. A munkaanyag pont jókor született meg, a mi szempontunkból is, mert a 2013-as időszak, vagy a 2013 utáni időszakra vonatkozóan most fogalmazzuk meg a jövőre vonatkozó javaslatainkat, és örültünk, és aztán is örülni fogunk a parlamenti inputnak. Felmerült néhány kérdés itt a képviselőtársaimban. Nem tudom, hogy vendégeink közül bárki kíván-e ezekre reflektálni. Senkeli kérdezett rá a kis és középméretű vállalkozásokra. Most van az ideje annak, hogy ezekre reflektáljanak. Köszönöm, elnök asszony. Tartok tőle, hogy Kelly úr kérdését nem értettem. Jó. Igen, hát valóban azt mondtam, hogy a KKV-k 95%-a helyi szinten működik, de ez nem kötődik a jövedelmezőségükhöz, a nyereségességükhöz. Azt kérdezte ön, hogy mit tehetünk, vagy tehetnek önök annak érdekében, hogy javuljon a nyereségesség, jövedelmezőségük a helyszinten. Jól értettem, hogy ez a kérdés? Nem, úgy tűnt, hogy az európai szintű szabályok, jogszabályok inkább a nagyobb cégekre vannak szabva, és mivel túl nagy a bürokrácia, túl sok az ellenőrzés, ők nehezen tudnak működni. Szóval valójában az a probléma, hogy a legtöbb európai jogszabályt a nagy koncernek nagy-nagy szervezetek léptékéhez igazították, mert általában a jogszabályokat előkészítő szakértők nem tudják, hogy működnek a kis és közép vállalkozások. Ugye nem arról van szó, hogy egy nagy koncern bonsai verziójával van dolguk, máshogy működnek ezek a kis cégek. Az európai nemzeti jogszabályok nem úgy kerülnek kialakításra, hogy a KKV-k sajátosságait figyelembe vennék. Ezt próbáljuk mi elérni. Megpróbáljuk elmagyarázni a politikusoknak, jogalkotónak, hogy hogyan működnek a KKV-k. Nem tudom, hogy kielégítő-e a válasz a kérdésére. Azt hiszem, hogy Sankali ismeri a választ erre a kérdésre, és biztos vagyok benne, hogy kielégítő volt a válasz. Más kérdések, tessék. Köszönöm szépen, én szeretnék még néhány szóban az egyszerűsítésről beszélni, ez az egyik fő téma ma délután. Engem nagyon aggasztanak a strukturális alapok jelenleg, azért, mert az egyik partnerség elnöke vagyok, Svédország 8 ilyenből áll, és a mi régiónkban 52 önkormányzat működik, 52 település, és amikor a helyi vagy akár a regionális önkormányzattal tárgyalók, nagyon sokan azt mondják, nagyon sok önkormányzat azt mondja, hogy nem akarunk strukturális alapra pályázni, túl bonyolult, túl hosszadalmas a pályázat megírása, és a, az ellenőrző rendszer pedig túlságosan nehézkes, túl nagy erőfeszítést jelent számunkra. Most, hogyha az önkormányzatok a KKV-kkel is együttműködnek, akkor főleg elutasítják a, ezeket az alapokat, mert úgy gondolják, hogy túl nehéz a pályázás, túl bonyolult az ellenőrzési rendszer. Ez engem aggaszt, mert szerintem ezek az alapok az európai szolidaritás látható példáit jelentik, és ugyanakkor Európa látható arcát Svédországban. És hogyha ez probléma Svédországban, akkor gondolom, hogy sok helyen probléma még önöknél. Azért is probléma, vagy az is probléma, mert az alapok felhasználásával más szerepfelelők pénzét is mozgósítani lehet a társadalomban a régió fejlesztése érdekében. Úgy gondolom, hogy ez egy sarkalatos kérdés, amiből foglalkozni kell. Hogyan lehet a támogatások felhasználását egyszerűbbé tenni? Hogyha ebben nem tudunk előrelépni, nem lehetünk sikeresek a jövőben. Aztán eleve csomó pénzzel lehet csak hozzáállni egy projekthez, mert eh, a támogatásból nagyon soká érkeznek csak pénzek. Svédországban kilenc hónap telik el legalább. Eh, nagyon eh, erőteljes partnerek tudják csak felhasználni az EU pénzeket. És ez engem aggaszt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy az előadó foglalkozott ezekkel a kérdésekkel ebben a munkadekomantumban. Köszönöm szépen. Igen, a kollégák is azt mondják, hogy a jó kormányzás és az egyszerűsítés között nagyon erőteljes az összefüggés. Hölgyem, ön nem kíván hozzászólni, akkor visszaadom Manescu asszonynak a szót. Meg szeretném köszönni a kolléganőnek, amit elmondott, és a bizottsági szakértőknek is köszönöm a javaslatokat, amelyeket megtettek a téma kapcsán. Meggyőződésem, hogy a jelentés kapcsán az együttműködés folytatódik majd, és a végeredmény olyan lesz, amelynek mindenki, amelyel mindenki elégedett. Azt hiszem, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy az egyszerűsítés irányába mozduljon el a rendszer, és könnyebb legyen az európai pénzekhez való hozzáférés. Ez a fő cél tehát. Képzéssel, partnerséggel, egyszerűsítéssel, de a kedvezményezettek számára nyújtott pénzek konszolidációjával is, hogy a hiba százalék csökkenjen. Ez mindenkinek érdeke ugyancsak. Sok véleménye hangzott, hogy hogyan lehetne az egyszerűsítést végrehajtani. A végrehajtás sikere nagyban függ attól, hogy mennyire sikerül nemzeti szinten a törvényeket foganatosítani. Szerintem mindent ennek kell alá, ennek kell alárendelnünk, ennek az aspektusnak, vagyis a pénzekhez való hozzáférés megkönnyítését, hogy végre a polgárok számára, a helyi, a regionális önkormányzatok számára nyilvánvalóvá váljon, hogy érdemes ezekre a pénzekre pályázni. Köszönöm szépen az együttműködést és a hozzájárulást a vitához, illetve a jelentéshez. Elnök. Ez egy nagyon fontos jelentés, és ezért engedjék meg, hogy elnökként is hozzászóljak a témához. Ez egy alapvető kihívás ezen a kormányzati területen, hogy egyensúlyt teremtsünk a, az adófizetők, az európai költségvetés szempontjai, ugyanakkor a munkahelyteremtés, növekedés, generálás szempontjai között. Ha jól értettem, először hallgattam bele ebbe a vitába. Lehet, hogy eddig nem tökéletes a megértésem, de úgy tűnik, hogy nagyon sok faktor befolyásolja azt, hogy ez az egyensúly kialakul-e vagy sem. Túl sok, vagy hát nem túl sok, de sok a kormányzati szint, amelyek között meg kell teremteni ezt. Tehát érdemes lenne talán leszögezni egy kiindulási pontot, és talán legyen ez a kedvezményezett, amelyhez viszonyítva ítéljük meg az összes többi kormányzati szint teljesítményét, illetve az összes többi problémát a kedvezményezett szempontjából próbáljuk megoldani. Nem azt mondom, hogy a többi aspektus nem fontos, mint például a költségvetési ellenőrzés szigora, de úgy kéne a szempontokat prioritizálni, hogy a végfelhasználó, a végkezdeményezett szempontjai legyenek az első helyen. Nagyon izgalmas vita volt ez, és ez a megközelítés is nagyon vonzó. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét egy konkrét szóra, a szerződés szóra, ugyanis a regionális politikában régóta vita zajlik arról, hogy a szerződés típusú megállapodás jó-e vagy sem, mi az előnye, hátránya. Állandó kérdőjelez a részünkről is a bizottság felé. Talán elmondhatnák nekünk, a bizottsági képviselők, hogy hiszen vannak erre vonatkozó dokumentumok, hogy a szerződéses típusú megállapodásnak mik az előnyei. Önök azt állítják, hogy ez az egyszerűsítéshez járulhat hozzá a szerződés típusú megállapodás. Jó lenne erről többet tudni, illetve erről elgondolkodni, hogy mit lehet akkor még tenni ez ügyben. Ha nincs több megjegyzés, akkor köszönöm a megjelenteknek a részvételt, és ezzel a napi rendünket is lezárjuk. Valamennyi vendégünk